to have you here. Can you sit? because we're getting off. Okay. Welcome back to resume our work at three. Üdvözlök mindenkit, folytatjuk a munkát a tízes napi rendi ponttal, illetve a tizenegyessel és a tizenkettessel közös vitát folytatunk, és az európai kiberbiztonsági csomagra vonatkozik. Az első, a tízes pont. Environment by the European Net. A fenyegetésről szóló jelentés. A, az ENISA, a biztonsággal foglalkozó Európai Ügynökség. Aztán a 11-es pont, az Európa számítástechnikai bűnözés elleni központja, külön meghívottunk Steve Purser fogja előadni, az ENISA technikai főosztályának vezetője, aki a fenyegetési környezetről beszél, majd Rose Erting, és Paul Chimels következik, aki a bizottság CNLCT főigazgatósága nevében a fenntartható és biztonságos társadalomért felelős igazgatója. Mindkét érintett biztos, Neil, Nelly Cruz és Cecilia Marstrom jelenlétében folytatunk eszmecserét erről a dokumentumról. Ez a mi munkánkat érinti, hiszen a belső biztonságról van szó, adatvédelemről, úgyhogy közös vitát folytatunk az ENISA és a Europol képviselőinek előadását követően, majd vita következik. Úgy látom, hogy meghívottaink itt is vannak, sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Pörször úr, Örting úr, üdvözöljük Önöket, akiről már ma délelőtt hallottunk, és Timmers urat is szeretettel köszöntöm. Nos, azt szeretném javasolni, hogy a napirendi pontnak megfelelően ö, hallgassuk meg őket. Másfél órá rendelkezésünkre, úgyhogy 10 percben ö, szeretnénk őket meghallgatni, és aztán követni ezt a vita. Először Purser úr kap szót az Enisa nevében. Okay, um, so first of all, good afternoon everybody. Uh, thank you very much. Jó napot kívánok mindannyiuknak, és köszönöm, hogy Eniszát, az Eniszát meghívták ö, ma délutánra. Nagyon örülök, hogy beszámolhatok önöknek a folyamatosan változó fenyegetési környezetről. Először is azzal kezdeném, hogy ugye a Zenisza, ahogy önök is valószínűleg tudják, az együttműködésről szó, szól, az egész üzleti modellünk ezen alapul, tagállami szinten, EU intézményi szinten, vagy pedig a magánszférában. Minden, amit csinálunk, és ezt hangsúlyozni szeretném, tulajdonképpen nem a saját munkánk, közös munka. Mi pedig egy dialógus eredményeiről tudunk beszámolni a különböző felekkel, a legtöbb ilyen eredmény pedig a legjobb gyakorlat, a tapasztalatok alapján kerül összeállítás a tagállamok részéről. Ez pedig nagyon fontos, mert nyilván így fogunk a jövőben is dolgozni, és így dolgozunk a, a bizottsággal, ahol a különböző állami, magán, partneri kapcsolatok egyre nagyobb számban születnek meg, tehát nem csak egyesek, hanem mindenki munkájáról van szó. Nos, az elkövetkezendő tíz évben mik a legnagyobb kihívások? Nem csak az, hogy az á, a határokon átnyúló környezetben, hanem a közösségen átnyúló környezetben ö, ö, legyen biztonság, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az információ a különböző közösségek között szabadon áramolhasson, azért, hogy ne duplázzuk meg az erőfeszítéseket, de azért a tapasztalatokat megoszthassuk. A kollégáimmal rendszeresen ülünk össze, akik itt ülnek most az asztalnál is. Az EU kiber biztonságának témája is ennek a keretében merült fel. Röviden szeretném elmondani, hogy miről is van szó. Nagyot léptünk előre, üdvözlendő dolog ez, és végezetül mielőtt még a lényegre térnék, el, el szeretném mondani, hogy remélem nem fognak meg majd csalódni, mert eléggé magas szintű lesz az előadás, 18 éve dolgozom ezen a témán, és elnézést kérek, akkor nagyon gyorsan bele tudok bonyolódni a szakmai részekbe, de azért megpróbálok nem túlságosan ebbe az irányba elmozdulni. Köszönöm. Change my slides. No, someone's going to help me. There we go. There we go. Thank you. So I'm going to give very brief. Köszönöm. Nagyon rövid leszek előzetes megjegyzéseként az Enisáról beszélnék, aztán utána a jelentésről, ez a fő témája ugye az Eniszának ma a fenyegetési környezet, aztán a legfőbb tapasztalatokra, illetve a konklúziókra térnék át. Nos, ami az Eniszát illeti. Nyilván mindannyian tudják, 2004-ben született az ügynökség, szakismereti központnak nevezük magunkat, bár ez egy kicsit nagyképűnek hangozhat. A lényeg az, hogy máshonnan gyűjtjük össze a, a szaktudást, de ezt ugye össze kell valahol gyűjteni és felhasználni. Nagyon fontos elismerni azt, hogy a szerepünk nem csak a bizottság és a tagállamok segítése terén jelentkezik, hanem a kommunikáció támogatása folyamán is, a magánállami szektor között például, illetve az EU intézmények között is, főleg ez a magánszférát érinti. Nos, előzetes megjegyzéseim a következők. Röviden áttekinteném azt, hogy hogy néz ki a fenyegetési környezet az NSZ szempontjából azonnal, de ne felejtsék el, hogy rendkívül összetett dologról van szó, nagyon sok tényező befolyásolja, például például az szemben álló fél motivációja pénzügyi uh, nyereség, politikai elképzelések, stb. Nem könnyű ezeket tanulmányozni. Nagyon sok a változó tényező, és még ha rendelkezésünkre is állnak az adatok, nagyon nehéz a tendenciákat megtalálni. Az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján azt tudom elmondani, hogy egyáltalán nincs stabilitás. Csak egy példa, a Stuxnetről bizonyára hallottak már. Ez teljesen megváltoztatta a környezetet. Nem a technológiai okoknál fogva, ezt már vártuk. Azzal kapcsolatban semmi újdonság nem jelent meg. A cél változott meg. A pénzügyi veszteségek helyett most már potenciális emberi veszteségekről beszélünk. Ezt nehéz volt előre látni. Ezért nevezzük ezt úgynevezett Black Swan eventnek. A jövőben ez még nehezebb lesz, és szerintem ez nem fog megváltozni. Kutathatunk mi olyan jól, amennyire csak akarunk. Sajnos ezt tudomásul kell vennünk, ez így lesz. A kiber térségben a jelentősebb eseményeket eléggé jól előre lehet jelezni. Ha ez sikerül, akkor léphetünk. De ne feledkezzenek arról, hogy sajnos elég nehéz előrelátni dolgokat, ezt a korlátozást tudomásul kell venni. Gazdasági korlátok. Sajnos a támadók megtanulták, hogy a gyenge pontokra kell koncentrálni az üzleti modellekben, és egyre hatékonyabbak is ezen a téren. Tehát, mivel az üzleti vállalkozások egyre gyorsabban szeretnék kihasználni ezeket a lehetőségeket, egyre nehezebb ellenőrizés alá fogni őket. E, sajnos a megfelelő egyensúlyt meg kell találni. Ez nem föltétlenül a legbiztonságosabb, vagy a legkevésbé, hanem az optimális egyensúlyi helyzet a kettő között. Tehát kombinálni kell az embereket, a folyamatokat és a technológiát. Nézzük akkor a jelentést. Uh, Maga a jelentés áttekinti a fenyegetéseket és a jelenlegi tendenciákat. Természetesen tekintettel a most említett korlátokra nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy ne egyedül legyünk. Tehát mások kockázatelemzését is ö, felhasználjuk erre. Nálunk 30-an állnak rendelkezésre erre a munkára, úgyhogy tényleg egyedül nem vagyunk képesek erre. Arra viszont igen, hogy mások munkáját értelmezzük, ez is szerintem azért elég sok értéket képvisel. Úgyhogy több mint száz közelmúltban készült jelentést elemeztünk. A célcsoportja ennek a jelentésnek nyilván a döntéshozók, mint önök például, a biztonsággal foglalkozó szakemberek, kockázatkezelők, általában elég magas szintű ö, ö, szakképzettséggel rendelkező emberek, hogy nyilván értsék, hogy miről van szó. Az embernek meg kell ismerni a saját ö, magát és az ellenséget, mert ha az ember ezer harcot vív meg, akkor ezer győzelemre számíthat. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy megfelelő döntéseket hozhassunk. Hogyan dolgoztunk? Összegyűjtöttük a már rendelkezésre álló információt, és egyetlen egy jelentésbe foglaltuk. Több mint 120 jelentést használtunk fel, és a legtöbb 2012-ben jelent meg, úgyhogy eléggé friss anyagról van szó. A jelenlegi helyzetről számoltunk be, hogy most mi a helyzet, illetve hogy a jövőben szerintünk mire kell majd odafigyelni, amikor a jövőben döntést hoznak. Forward here. Doesn't seem to work. Sorry. I'll go down and click for you. There we go. That's just a diagrammatic. Uh, Ezen a diagramon láthatják tulajdonképpen ugyanazt, amit eddig elmondtam, és láthatják, hogy hogy is működik az ENISA. A jövőben további kapcsolatokat szeretnénk teremteni minden érintettel, így még hatékonyabb lesz ez a folyamat. Tehát megint csak nem mi elemezzük a kockázatokat, esetleg a hiányosságokat, amelyekre más jelentések mutattak rá, de általában a már rendelkezésre álló információt szeretnénk felhasználni a lehető leghasznosabban mindenki, minden érintett számára, például önök, az önök számára is. Nos, mik a legfőbb megállapításaink? Ami a tartalmat illeti rámutattunk a legjelentősebb fenyegetétségre, ez a gyakoriságot alapul, bár a hatást nagyon nehéz felmérni, a tendenciák a jelenlegi információk alapján kerültek kialakítás az elmúlt éve során, aztán a különböző új területek, a kerültek megnevezésre. Nyilván itt válogatnunk kellett, de itt nagyon jól tükröződik az, hogy mi történik az EU és az NSZ programjában. Megvizsgáltuk a mobil komputerek, a szociális technológia, kritikális, kritikus infrastruktúrák, a tröszti infrastruktúrák, a cloud, a felhő számítógépes rendszeres területeket, stb. Nos, mik a legnagyobb fenyegetett területek? Nem fogok itt részletekbe bocsátkozni. A drive-by exploit akkor történik, hogyha az ember nem vigyáz arra, hogy milyen honlapra megy. Egy csomó rossz dolog van ott, és hogyha az ember rámegy a honlapra, akkor az rákerül a számítógépre, és ha nincs megfelelő védelem, akkor teljesen módosítja a konfigurációját, és borzasztó dolgokat kreál. Worms Trojans valójára, valójában nyilván ismerik önök ezeket is, már évek óta létező vírusokról van szó, de hát megint csak eléggé magas szinten próbálunk velük elbánni, védelmi rendszerekkel, stb. stb. Code injection. Ez a, az adatbázisok, szolgáltatások gyenge pontjait használja ki. Az SQL például olyan instrukciókat ad, amelynek nem kéne ott lenni, ez a funkcionalitását teszi tönkre a programnak. Exploit kits, ezek eszközök, botnet, biztos ismerik őket, ezek az olyan számítógépek, amelyek elárasztják az embernek az összes címlistáját. Denial of service, ez borzasztó támadás, egyszerűen csak túl van telítve, és nagyon könnyen felhasználható dolog. Itt a phishing, ez ilyen szociális engineering dolog, nem annyira szakmai dolog, egyszerűen csak meggyőzik az embereket arról, hogy saját magukról információt szolgáltassanak, és így nagyon jól be lehet törni bizonyos rendszerekbe. Aztán a különböző bizalmas információk megtámadása, ez a rogueware, ezek olyan szoftverek, amelyek nem valósak, majd a kollégám elmondja, hogy ez hogy történik. A spam az nyilván ismert mindennyiuk számára, amikor az e-maileket másképp használják fel, mint kellene. Elnézést, ez nem igazán jól látható, csak 10 percen van, úgyhogy ez biztos gyorsan el fog szállni. Nem akarok itt most részletekbe menni. Olvassák el, kérem a jelentést. Nagyon sok mindent megtudnak belőle mindenféle szakismeret nélkül. Nos, innen egyébként azt lehet megtudni, hogy időben hogyan alakulnak ezek a fenyegetettségek. Javul a helyzet, vagy rosszabbodik, és hogyan kapcsolódnak a különböző területekhez, amelyeket említettem, tehát a mobil, mobil számítógépezéshez, vagy a felhőz. Jó azért tudni az embernek, hogy mire számítson. Elemezzük a fenyegetettség ügynökségeket is, erre sem térnék most ki. Vannak meglepő eredmények, amiket itt tapasztalhatnak, hogyha megvizsgálják ezt a táblázatot, megállapíthatják, hogy a valódi életben hogyan történnek ezek a dolgok. Ez az érem másik oldala, hogy azok, akik megtámadják a rendszereket, hogyan teszik. Aztán minden említett terület kapcsán ott van a big data, ahol részletesebben elemezzük ezen adott területen a fenyegetettségeket. Azt hiszem száz oldalas az egész jelentés, eléggé hosszú, de persze lehet benne válogatni, hogyha valakit csak a felhő érdekli, vagy a mobil számítógépezés, akkor ezt is el lehet olvasni önmagában, és tudja, hogy ezen a területen mi történik. Nos, ami a következtetéseket illeti. A támadók általában egyszerű és olcsó eszközöket használnak, egyáltalán nem bonyolult kódokat, általában könnyen elő lehet állítani ezeket már évek óta. Az egyes rendszerek gyenge pontjai túl hosszú ideig maradnak a rendszerekben, hónapokig lehet egy ilyen gyenge pontot kiküszöbölni, és hát ennyi ideig kiszolgáltatott ez a rendszer. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogyha nem akarjuk, hogy megtámadjanak minket. Nagyon keveset tudunk a támadókról, arról, hogy milyen taktikával támadnak. Tovább kell tehát lépnünk, most annak ellenére, hogy az együttműködés terén mennyi jó dolog van, egyértelmű, hogy sokkal messzebb kell eljutnunk. Nagyon gyorsan az ajánlásokra térnék rá, jobb ö, adatokat kell gyűjtenünk és kidolgoznunk a különböző támadási vektorokról, ö, például a biztonsági rendszerekről, ez borzasztó hasznos lenne, jobban lehetne tudni ugyanis, hogy mi folyik ott. Aztán a hatásról is több információt kell beszerezni. Ezt nehezebb elérni, mert a cégek nem nagyon szeretik, mert nem jó az üzleti vállalkozásuk számára, ha kiteregetik ezeket a problémokat. Ezt nyilván elemeznünk kell, mert ebből derül ki, hogy mi a különbség egy fontos, jelentős támadási vektor és egy kevésbé fontos között. Aztán minőségi jellegű információ, információt kell a fenyegetést képviselő egyénekről beszerezni, hogy most itt információszerzésről van szó, vagy katonai célból. A közös terminológia használata. Ez nagyon fontos persze, amikor információt akarunk cserélni. Ha nem ugyanolyan terminológiát használunk, és itt ugye nem kell drákói módszerekhez fordulni, akkor nem értjük meg egymást. A lényeg az, hogy összehasonlítható legyen közösségeken, határokon átnyúló módon, és perspektívába kell helyezni a felhasználót, mert sajnos erről időnként elfeledkeznek. Ki kell dolgozni azt is, hogy mi lehetséges, mi nem lehetséges, milyen különböző lépéseket kell tenni híreket kell szerezni a, a biztonságról. Tudni kell azt, hogy miért, hogyan, és milyen irányba haladnak ezek a támadók, és hogy hogy tudunk megbírkozni velük. Ez az egész terület nyilván megfelelő részletes információt igényel. Aztán tudnunk kell elmozdulni másfajta biztonsági ellenőrzés terület felé. 15 évvel ezelőtt ilyen tűzfalakat építettünk, ma már tele vannak lukakkal, mert ugye nagyon hatékony volt régen, ma már nem az ez a rendszer, most már új mechanizmusokra van szükség, amelyek megfelelnek a mai elvárásoknak. Azt hiszem ez volt az utolsó diám. Elnézést, hogy kicsit átrohantam ezen a témán, remélem azért érdekes volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció. Az önök ügynöksége részéről. Látom, hogy többen is felemelték a kezüket, szólni kívánnak. Úgyhogy akkor először folytassuk a prezentációkkal, és utána fogjuk a kérdéseknek megadni a lehetőséget, kérdések feltevésére. Úgyhogy akkor a következő napi rendi pontunk az Európol számítástechnikai bűnözés ellenű központjának eh, prezentációja lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket. Talán nem olyan eh, részletes, hanem inkább egyfajta gyorsabb áttekintést eh, szeretnék adni arról, hogy hogyan is látom a helyzet alakulását el kell ismernünk azt, hogy egyre több régió és tehát a, a, a régiók, illetve a világ egyre jobban össze lesz kötve, és gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a cyber tér, a kibertér terjed. A következő tíz évben is biztos, hogy ez meg fog történni, és valószínűleg egyre hamarabb személyszámítógép nélkül is online lehet majd a lakosság, és ez természetesen több kockázatot is jelent. Úgyhogy az internet tulajdonképpen másodlagossá fog válni a jövőben. Ez igazából csak egyfajta kommunikációs segédeszköz lesz a jövőre nézve, és olyasmi lesz, mint amilyen most mondjuk az elektromos áram. Tehát mi gyakorlatilag állandóan online leszünk, az emberek már, mint hogy, úgyhogy mostantól kezdve ezt nem választás lehetőségként kell kezelni, hanem tényként, hiszen ott vannak az, on, az iPhone-ok, ott van minden, tehát állandóan rá leszünk kötve a világhálóra. Nyitottság, átláthatóság, demokrácia, tudás, egyszerűbb élet és sokkal jobb oktatás. Ezek a jó oldalai az internetnek de az biztos, hogy változni fog a háború fogalma is a jövőben. Ugye itt láthatjuk, hogy hogyan alakult ez az évszázadok során. Ugye most már az űrnél tartunk, de a következő háborúk pedig már a világ hálón fognak meg ö, történni. A hidegháború és az, hogy hogyan is akarunk információkat szerezni, ez meg fog változni, és internetes jelleget fog ölteni a zsarolás is. Az lesz a lényeg, hogy ki az, aki nyomogatja a gombokat. Igazából nem lesz már szükség nagy ö, hadseregekre ahhoz, hogy ö, nagy károkat okozzunk, úgyhogy igazából ö, elég lesz egy számítógép és ö, egy kis agy hozzá. Ez nem lényeges a mandátumunk szempontjából, de mégis azért mesélek erről annyit, mert látni kell azt, hogy mi, mit jelent a jövő. Szükség lesz arra, hogy információcserét valós, valósítsunk meg a különböző a rendvédelmi szervezetek, illetve a katonaságok között, meg a hírszerzés között. Az igazi kiberbűnözés csak a kiber térben történhet meg. És aztán megkülönböztetjük ettől a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményektől, amelyekhez viszont az internetet csak eszközként használják fel. Hát igen, ugye a áfa is, az áfa csalás hatalmas mértékű, több mint 60 százalékos. Nos, ez a jövőben ugye az interneten keresztül még inkább fontossá válik. Akkor, amikor valaki egy számítógépről adatokat lop el, akkor kérhet érte váltságdíjat, úgymond, hogyha ezt megteszik több száz, több ezer számítógéppel, akkor ez egy több száz milliós összeget is kitehet, hogyha csak mondjuk 100 eurót kérnek számítógépenként. Tehát azért ez egy elég jól jövedelmező biznisz. Aztán itt vannak ugye a vírusok, a phishing, és itt van az újdonság, a cloud. Erről majd később más beszélni fog részletesebben. Mindenesetre biztos, hogy itt hatalmas változásokra lehet számítani ennek kapcsán. Először is nagy valószínűséggel minden információink a cloudban lesznek, nem lesznek többé szerverek, nem lesznek laptopok, hanem a cloudban fogjuk adatainkat tárolni, és nagyon nehéz lesz ezeket megtalálni, mert olyan védett cloudokat fognak a bűnszervezetek létrehozni, amelyekhez nem tudnak hozzájutni a rendvédelmi szervezetek. Amikor Afrika szerepére gondolunk ebből a szempontból, akkor azt kell meggondolnunk, hogy tulajdonképpen mostantól kezdve már kívülről is lehet ilyen támadásokat eszközölni. Mi is a különbség a kiberbűnözés és a hagyományos szervezetbűnözés bűnözés között? Ez nagyon fontos, ezt látni, ezt érteni. Nos, hát először is úgy tűnik, hogy az, az internetes bűnözés során nincsen kapcsolat, közvetlen fizikai kapcsolat. A kiber, kap, a kiber bűnözést távirányítással lehet végezni. Tehát egyszerre akár tíz országban is, és senki sem tudja majd, hogy mit, le, mit tett az ember, hiszen nagyon sok olyan szolgáltatás is van az interneten, amelyet igénybe lehet venni. És ráadásul sokkal rövidebb a láncolat is. Mondjuk, hogyha például kokaint akar valaki eladni, hát azt először ugye Kolumbiába meg kell termelni, akkor utána azt el kell szállítani valahová, fel kell ö, dolgozni, más országokba vinni, először Nyugat-Afrikába, akkor Nyugat-Afrikából még tovább ö, csempészni ide-oda, amoda. Nos, tehát ez egy nagyon hosszú láncolat. És ugye a rendőrségnek rengeteg lehetősége van arra, hogy ezeket bármelyik ponton elkapja. Viszont a kiberbűnözésnél erről szó sincs, ugyanis nincsenek ö, láncolatok, és ezáltal a rendőrségnek is sokkal nehezebb a feladata. De ez nem azt jelenti, hogy nincsenek megoldások, és nem is lennénk itt, hogyha ezt így gondolnánk. Nem arról van szó, hogy a világot el fogják uralni a bűnözők. Úgy gondoljuk, hogy különböző lehetőségek is vannak arra, hogy a kibertérben védjük saját magunkat. Hát először is az, hogy értsük ezt az egész folyamatot. Hát ugye megtanítjuk a gyerekeinket biciklizni, de senki nem tanítja meg őket az iskolában arra, hogy az interneten hogyan is kell viselkedni. Senki nem mesél nekik a social médiáról, pedig 80%-át szabadidejüknek ezen töltik és hogy fontos az, hogy tudják, hogy akkor, amikor az internetre rákerül bármi, róluk, akkor az mindig ott lesz. Ezt el kell nekik mondani, és ezt el kell mesélni az idősebb generációknak is, hogy hogyan kell viselkedni az interneten. Természetesen rendkívül fontos a kemény, erős infrastruktúra. De csak úgy, mint a fizikai világban, minél inkább zárjuk magunkat, annál több probléma lesz. Nem akarjuk lezárni a gyerekeinket, a fiataljainkat sem. Nem, inkább olyan társadalomra van szükség, ahol nem jó kiberbűnözőnek lenni. De hát most ugye ez egy nagyon vonzó pozíció. És ezen kívül még fontos az is, hogy legyen egyfajta internet governance legyen egyfajta tulajdonlás. Tudjuk azt, hogy átlátható módon hogyan is néz ki az információáramlás az interneten. Valakinek erre oda kell figyelnie, mert különben nem fogjuk tudni ezeket az ügyeket felgöngyölíteni. Ezért fontos az, hogy a mandátum, amely 6 héttel ezelőtt az Európolban valósult meg számunkra, lehetőséget teremt számunkra abban, hogy a kiberbűnözőket a szervezetbűnözői csoportokon belül felderítsük, a kritikus infrastruktúrákat meg, megállapítsuk, hogy melyek ezek az Európai Unión belül. Információt szeretnénk elsősorban szolgáltatni. Tehát először is lássuk azt, hogy pontosan mit is jelent ez a probléma. Sajnos, illetve az, az a probléma, hogy elég jól feltérképezett ez a terület, de mégis a különböző rendőri szerveknek nincsen közös adatai, nincsenek közös adatai erről a területről, tehát ezért lenne fontos az, hogy képzéseket végezzünk, kapacitást építsünk, és talán a Horizont 2020-as program segítségével ezt a programot meg lehet erősíteni. Itt egyébként a civil szervezetekre, illetve a magán szférára épp úgy szükség van. És ezen kívül fontos az is, hogy stratégiánk legyen, a különböző médiákat le tudjuk, nyomon tudjuk követni, és lássuk azt, hogy mik is az újdonságok. Itt vannak azok a területek, ahol majd működni fogunk, és most le is zárom felszólalásomat azzal, hogy programunkról szólok néhány szót. Én úgy gondolom, az első naptól kezdve, hogy az Európai Kiberbűnözési Központ egy inkluzív megközelítést kell, hogy alkalmazzon. Ez nem az Európolról szól, ez a központ a bizottságról tól érkezett személyekből, az INISZ-tól, a külügyi szolgálattól, a CEPOL-tól, a Eurojust-tól, az Európai Kiberbűnözői Task Force-tól, érkezett személyekből áll össze, és az Interpol is ide tartozik. Az Interpol és az Európai Kiberbűnözői Központ kiegészítik egymást ebből a szempontból. Nem szabad, hogy egymással harcoljunk, hanem inkább egymás mellett, egymást segítve dolgozzunk a kiberbűnözők ellen, hiszen ők nagyon gyorsan dolgoznak, és ez egy óriási nagy probléma. Ezen kívül jó lehetőségeink vannak, de azt kell, hogy mondjam, hogy elég későn kezdtük a munkát, és nagyon sok munka vár ránk. Biztosíthatom önöket arról is, hogy központunk mindent megtesz majd annak érdekébe, hogy a különböző privát cégekkel, NGO-kkal, tagállamokkal együtt mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a kiberteret biztonságosabbá tegyük. De ez nem könnyű. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció. Hát olyan volt majdnem úgy, mint egy félelmetes film, hogy mi, hogyan is néz ki majd a jövő. Úgyhogy egészen érdekes volt ez a prezentáció. Most pedig Paul Timmers fog következni, aki az Európai Bizottságtól érkezett hozzánk, és ő az, aki a fenntartható és biztonságos társadalomért felelős igazgatóságtól érkezett. Uh, Köszönöm szépen! Arról szeretnék beszámolni, hogy mi a javaslatunk uh, a most hallott uh, néhány fenyegetettségre való reagálás terén, illetve az információ biztonság, fenntarthatósága érdekében. Már elhangzott egyértelműen, hogy a digitális világ milyen fontos lett mindannyiunk számára. A kiberbiztonsági ö, csomag keretén belül szeretnénk gazdasági és szociális ö, előnyöket is fenntartani ö, a digitális világban és az interneten, hiszen mindannyiunknak ez a célja, hogy a jövőben is használhassuk, továbbfejleszthessük. ehhez pedig együtt kell működnünk a kiberbiztonság terén. Az is elhangzott már, hogy egyre több a baleset, egyre több minden történik itt, úgyhogy erre nem kell kitérnem részletesen. Azért annyit engedjenek meg, hogy elmondjam, hogy itt nem csak bűncselekményekről lehet szó, természetes balesetekről is, mert nagyon sok esetben a probléma csak gondatlanságnak, vagy emberi hibának ö, köszönhető, vagy egyszerűen csak azért, mert az emberek nem tudják, hogy hogyan védekezzenek. Ö, tízből kilenc ilyen probléma esetében igen egyszerűen elhárítható lenne a probléma. Globális kérdésről van szó, és itt az a lényeg, hogy mit tehetünk itt Európában együtt. Tapasztaltuk azt is, hogy nincs elegendő együttműködés, nem vagyunk készek EU szintű együttműködésre. A stratégia elkészítése során, főleg amikor az irányelvre koncentráltunk, vagy a hálózatra, nagyon sok konzultációt végeztünk, melynek eredményeképpen arra jöttünk rá, hogy a válaszadók 60%-a maga is tapasztalt már ilyen problémát, ami komolyan érintette őket, de a cégek csak 20%-a rendelkezett valamilyen kockázatkezelő tervel. Kicsit jobb a helyzet azon ö, cégek vonatkozásában, akik ICT-vel kereskednek, ők 30%-ot képviseltek, de még mindig nem rendelkeztek megfelelő tervel, hogy elkerüljenek ilyen jellegű problémákat. Azért, ha körültekintünk, azt tapasztaljuk, hogy egyértelmű, hogy amit most készítettünk el, nem csak úgy ö, hip-hop született, hanem régóta ö, folyik a munka ezen a téren. A digitális ö, program keretén belül, az infrastruktúra védelmi politika keretén belül, a magán és az állami szféra együttműködésének köszönhetően, és nagyon sok jelentés készült már itt a parlamentben is, amelyet a parlament is elfogadott, állásfoglalásokat fogadott el parlament eh, az elmúlt év során. Egyre többet. Tanácsi szinten is külön együttműködés született a közelmúltban, hogy ezekkel a kiber szintű kérdésekkel megbirkózzunk. Erre nagy szükség volt, azért, hogy átfogóbb legyen a megközelítés és az egész elképzelés, hogy minden kis elemét össze állítsuk a puzzle-nak. Közös együttműködésnek köszönhetően jött ez létre. A külszolgálat részéről Ashton, Lady Ashtonnak köszönhetően a belügyi főigazgatóság részéről Malmström biztos asszony, illetve Nelly Cruz, aki a digitális programért felelős biztos is részt vett ebben. A különböző szinteken megfelelő stratégiákat kellett kidolgozni, hogy összeálljon a kép. Gyakorlatilag február 7-én megszületett a stratégia, amely azzal a bevezetővel indult, hogy azért vagyunk itt, hogy az elveket, út, ö, mutatásokat képviseljük, ö, amely ezen a téren fontos számunkra, a kiber és digitális területen pedig nagyon fontos, hogy tiszteletbe tartsanak különböző területeket, az adatvédelmet, stb. Aztán a stratégia egy csomó kihívással kíván szembenézni, például a biztonsági területekkel. Ide majd visszatérek még, mert ez ehhez az irányelvhez kapcsolódik. Tehát a lényeg az, hogy stabil erőteljes fellépéssel rendelkezzünk különböző eseményekkel szemben, hogy fellépjünk a kiberbűnözés ellen, és nemzetközi szintű politikát dolgozzunk ki ezen a téren. Aztán vannak megfelelő felelősségi körök is. És ahogy már ezt említettem, nagyon sokan vesznek részt ebben a munkában, állami, magán szféra képviselők. Bizonyos mértékig meghatározza a munka minőségét, hogy hogyan tudnak együttműködni. Talán most kellene elmondanom azt, hogy úgy érezzük, hogy átfogó stratégiát készítettünk, amely nagyon sok részletet tartalmaz, azonban az ilyen gyorsan változó környezetben azért azt nem várhatják el tőlünk, hogy ez a stratégia minden kérdése választ ad. Úgyhogy ez egy úgymond állandóan fejlődő stratégiáként kell kezelni, amely kell, köve, kell hogy kövesse a környezetet, amely állandóan fejlődik. Az együttműködésnek köszönhetően, a szakértők részvételnek köszönhetően, akik különböző felelősségi körökkel rendelkeznek a stratégián belül. Kérem még egyel menjünk tovább. Még. Még. Még. Még. Köszönöm szépen, most már jó. Tehát, az ellátási lánc biztonságával foglalkozunk, az integrált piacon, hogy megoldásokat találjunk, támogatjuk a kutatást, fejlődést, fejlesztést, az állami és a magánszféra együttműködéseit nagyon fontos, ugyanis a magánszféra tulajdonában van az infrastruktúra legnagyobb része. Aztán a, azt hiszem Steve említette a botneteket, ezeket a hatalmas rendszereket a támadások keretén belül, aztán fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mit feszélyeztethetnek ezek a támadások, az intelligens hálózatok, ez a következő generációja a hálózatoknak, A következő diát kérem szépen. Ami a kiberbűnözést illeti, itt láthatjuk a központunkat, közös programok segítségével kívánjuk megerősíteni, aztán az egyes nemzeti készségeket is, hogy felvegyük a harcot az ilyen jellegű bűnözés ellen. Ennek egyik eszköze például irányelvek kidolgozása, mint például az önök előtt levő javaslat. Aztán a készségek kidolgozása, a felfedezés, a válasz és a visszanyerés, ugye össze kell hozni a polgári és a katonai oldalt, mert elképzelhető, hogy ugyanolyan kihívásokkal kell szembenézniük. A tagállamoknak meg kell erősíteni az együttműködést az Európai Külszolgálatnak, az Európai Védelmi Ügynökségnek. A stratégia utolsó fázisa a politika kidolgozása ezen a téren. Ez nem másról szól, mint arról, hogy megerősítsük a nemzetközi együttműködést. Egyértelmű, hogy egyedül nem megyünk semmire. Csak egy hét telt el a, a, az irányelv tervezet elkészítésehez képest, és Obama elnök már is lépett. Nyilván szükség van a nemzetközi megoldásra, mert ugye határokat nem ismer ez a fajta bűnözés. Az emberi jogok, a szabadkereskedelem elősegítése is fontos. A kiber térségben való viselkedés globális normáinak kidolgozása kapacitásépítés, hogy a harmadik országokban hogy tudunk megbírkozni az ilyen kihívásokkal. Nagyon rövid leszek, most már ez az utolsó rész, az információ biztonságának hálózatáról szóró irányelv. A 114-es belső piacra vonatkozó cikk alapján született, mert a gazdasági és szociális előnyöket a belső piacon kell tartanunk, ehhez két dologra van szükség nemzeti szintű készenlétre és EU szintű együttműködésre, amely nemzeti szintű összehasonlítható készségeken alapul, mert a balesetek határokon átnyúló jelleget ölthetnek. A hálózat és információ biztonságára minden egyes gazdasági ágazatban szükség van. Arról van tehát szó, hogy kockázatkezelési kultúrát kell kialakítani. Nemzeti szintű közös elvárások készenlétre vonatkozóan. Ide tartozik az, hogy nemzeti szintű ilyen jellegű stratégia szülessen, illetve együttműködési terv, mit tegyünk, hogyha egyszer előfordul egy ilyen baleset, hogyan tud összefogni az állami és a magánszféra. Megkértük a tagállamokat, hogy egy kompetens hatóságot is jelöljenek ki, amely az együttműködést biztosítja az EU szintű munkában. Aztán valamilyen reagálási tímet, csapatot alkossanak, ha számítógépes problémá merül fel. Ezt a képességet nemzeti szinten kidolgozni. Nyilván egy bizonyos ideig eltart, ebben segítünk már egy ideje a tagállamoknak. Ezen nemzeti szintű készség alapján a kompetens, illetékes hatóságok együtt kell, hogy működjenek EU szinten. Ennek az a célja, hogy a korai figyelmeztetése koordináltan reagálhassanak, hogyha valamilyen kockázat felmerül, vagy baleset történik. Ugyanis ezek nagyon gyorsan ki, túlnőhetik a nemzeti kereteket, sőt, lehet, hogy az egyes tagállamok nem is tudnak megbirkózni velük. Ezért kell tájékoztatni egymást. Főleg azért, mert átterjedhetnek szomszédos tagállamokra is, vagy más tagállamokra. Vagy például megnehezíthetik a belső piaci kereskedelmet, hogyha egy valakit érintenek. Aztán tájékoztatni kell a tagállamoknak a ö, kiber ö, bűnözési központot, kapacitásépítésre van szükség, gyakorlatokat kell végezniük, és itt megint csak az ENISA segít nekik ebben. A korai figyelmeztetés, kockázat, balesetek, erről már beszéltem, ami a koordinált reagálást illeti, a közösen kidolgozott NISZ együttműködési tervek alapján kell eljárni, itt megtalálhatók a különböző eljárások, lépések, stb. Magánszféra. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ágazatot érinthet ez a probléma, akkor tájékoztatni kell az illetékes szerveket, és koordináltan kell fellépni. Melyek azok az ágazatok, amelyeket leginkább érinthetnek ezek a problémák, konzultációink során erre is rámutattunk. Következésképpen arra jutottunk, hogy valamilyen kockázat ö, megközelítésre van szükség, például az energetika, a pénz, a hitelintézetek, a tőzsdék, a közlekedés, légi, tengeri, vasúti közlekedés, az egészségügy terén, kulcsfontosságú internetes szolgáltatók és a közigazgatási szervek. Az eddigi tapasztalatokból kell kiindulni. A Telekom területén például már van egy olyan irányelv, amely hasonló kötelezettségeket tartalmaz. Úgyhogy ennek szellemében szeretnénk itt is eljárni. Most már azonos szinteken az összes ágazatot bevonva. Nyilván azt meg lehet vitatni, hogy melyik ágazatokat vonjuk ebbe be, vagy sem, úgyhogy végül is itt el lehet majd dönteni, hogy kiket vonjunk be a jelentés kötelezettségbe. A kockázatkezelés attól függően változhat, hogy milyen szintű a kockázat. Itt ugye eljárásokról van szó, dinamikus eljárásról, ahol fel kell mérni a kockázatot, nincsenek mandátumokkal ellátott normák itt, és csak arányos intézkedéseket kell, hogy tartalmazzanak. A jelentés olyan esetekről számol be, amelyeknek jelentős hatásuk van, amelyek garantálják az üzleti bizalmassági, bizalmas kezelése vonatkozó szabályokat, illetve a gyenge pontok nyilvánosságra hozzatalál. Visszatérve a biztonsági stratégiára, ez az irányelvről szól, a jogalkotói részről, de a stratégia sokkal szélesebb körül. Vannak benne olyan aspektusok is, amelyek a piacra, a állami magánszféra együttműködésére, a kutatás és fejlesztés támogatására irányuló ösztönzőket tartalmaz nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az alapkutatási szinten is, illetve olyan kutatási szinten is, amelyek a gazdaság bizonyos területeit érintik. Sokat beszélnek ma az intelligens városokról, intelligens digitális egészségügyi rendszerekről. Folyamatosan ellenálló rendszert kell, hogy képezzenek, hogyha esetleg bármilyen támadással kell szembenézniük. Nos, Végül pedig el szeretném mondani, hogy mi történik a tanácsban, illetve a parlamentben. A tanács megvizsgálja a különböző területeket, például a kiberbűnözés területét, aztán az NIS irányelv részét, a Telekom, energetikai tanács is tárgyal róla, és aztán a parlament megvizsgálja mindezt. Várjuk az önök reakcióit már most itt, az Európai Parlament szakbizottságában, és aztán a továbbiakban rendkívül ambíciózus a terv, körülbelül már egy év múlva be kell számolnunk arról, hogy hogyan áll a helyzet, aztán éves konferencián kell eszmét cserélni a két alelnök jelenlétében és a biztosok jelenlétében arról, hogy hogyan is állunk. Mindenképpen együtt kell működnünk, mert hiszünk abban, hogy erre rendkívül nagy szükség van Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a prezentációkat, és most pedig a kérdéseknek megnyitom a sorát. Látom, hogy a többi intézménytől is, a bizottságtól, illetve a tanácstól is itt vannak a kollégák, esetleg, hogyha ők is hozzá kívánnak szólni, megtehetik ezt. De először megadjuk a szót Klész úrnak, aki elsőként jelentkezett. Köszönöm szépen. Mindenképpen nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Szeretném megköszönni a prezentációkat. És Pörszing úrhoz, illetve Örti úrhoz lenne egy kérdésem. Ők ugyanis rámutattak arra, hogy mik is a bűnözésben rejlő legnagyobb kihívások. Azután azt is hallhattuk, hogy hogy nagyon nehéz a hackereket személy szerint beazonosítani. Éppen ezért az én kérdésem nem csak a hackerekre vonatkozik, hanem arra is, hogy vannak olyan államok, amelyek hackerként viselkednek, tehát szisztematikusan megpróbálják szabotálni a kiberrendszereinket. Például Kínára gondolhatunk ebből a szempontból, illetve Európában is vannak ilyen példák, olyan cégek, mint például a nagy elektromos áramelosztó cégek, vagy, vagy más közszolgáltató cégek, nos hát ő, az ő embereket érő támadások is nagyon nagy károkat okozhatnak. Tehát, hogyha például Kínából támadás érné Európát, akkor itt azért kereskedelmileg is számosítható a kár. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani? Mindent be akarunk söpörni a szőnyeg alá, vagy pedig inkább megpróbálnak bizonyítékokat gyűjteni, amikkel szembesítik Kínát. Intveld képviselő következik. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm szépen az összes felszólalónak a hosszú, érdekes bevezetését. Nagyon nehéz most kommentárokat megfogalmazni, vagy akár kérdéseket feltenni, mert hatalmas területeket fettek le a Mm, ezek a bevezetések, és tulajdonképpen azt sem tudjuk, hogy miről is beszélünk ma. A belső piactól kezdve a rendőri működésig, a katonai védelemig vagy a hírszérzésig, ezek pedig teljesen különböző területek, ahol az Európai Uniónak nagyon különböző joghatóságai vannak, hatáskörei vannak, a rendőri munka egészen más, mint a katonaság feladatai, egészen más jellegűek például a polgári ö, jogi védelmek ezekben az esetekben, aztán a terrorizmus és a hacker tevékenység összefüggései igencsak aggasztóak. Hol lehet meghúzni a vonalakat ezen különböző területek között? fizetés biztonsága, csalás, illegális letöltések, amely ugye a copyright ellenes, aztán szexuális kihasználás a gyermekeknek, és egészen a terrorizmusig terjedhetnek, vagy a katonai támadásokig, ezek teljesen más gondolatok. Természetesen az interdisziplinaritás nagyon érdekes számomra, de azért itt ez mégis csak talán túlságosan széles körül, csak azért, mert ugye az interneten történik mindez. Úgyhogy szerintem ez nem egy jó kritérium. Nem jó, hogyha erre az egy összes területre egy egységes politikát próbálunk rákényszeríteni. Hogyha jól értelmezem, akkor külügyi szolgálattól is vannak emberek önöknél. Egész egyszerűen nem értem, hogy az egy rendőri ö, csapatban mit keresnek ezek a kollégák. Szerintem nagyon világosan kellene beszélni arról, hogy milyen típusú politikáról beszélünk, milyen típusú garanciákat akarunk belé, beépíteni, mik a célok. Azt is tudjuk, hogy sokszor más országok, kormányok az Európai Unió bajrányuló tevékenységet segítenek, ugye voltak itt a kínai kormánynak az amerikai infrastruktúrák támadását célzó a tevékenységéről sajtóhíresztelések, nem biztos, hogy ez azért így van, nem tudom, hogy hogy van. Minden esetre nagyon érdekes lenne ez a kérdés, hogy mit is teszünk mi, mit tesznek az európai kormányok. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy megpróbáljuk megvédeni az Európai Uniós érdekeket a külső támadásoktól, nem tudom, hogy itt mit is jelent az, hogy a külügyi szolgálat is részt vesz ebben a munkákban. Itt most gazdasági támadásokra számítunk, vagy mikre, mikre számítunk, és egyáltalán engem a kormányzási kérdés is érdekel, a kémkedés, az illegális kémkedés a saját állampolgárok után, nem tudom, hogy pontosan a terminológia az hogyan helyes ebből a szempontból. Mindenesetre az biztos, hogy a német és a holland kormányok tiltják azt, hogy saját állampolgáraik után illegális kémkedést végezzenek. Tehát ezt a fajta védelmet be tudjuk-e véd, építeni. Tehát nem csak a külső támadások, hanem a belső, a kormányok által végzett kiber kémkedés. Az, was wir hogy... Köszönöm szépen, elnök úr. Ma meghallgattuk az, elő, meghallgattuk az előadásokat, és azt szeretném tudni, hogy hol van itt az újdonság. Azt hallottuk, hogy a következő háborút majd a kibertérben fogjuk megbívni, de ezen is mi az újdonság? Legalább 20 éve, de mindenképpen 10 éveim már, hogy hallgatjuk, halljuk az, hogy mennyire ki vagyunk téve az új digitális világban. Kisvállalkozások, nagy multicégek, a kórházak, az erőművek, mindenki ki van téve fenyegetettségnek, és azt mondjuk, azt mondják mindig, hogy ezek nem védettek, be lehet jutni a rendszerekbe, és hozzá lehet férni adatokhoz. Felmerül a kérdés tehát. Van ez a fenyegetettség, hogy a következő háború a kibertérben zajlik majd, nagyon sok pénzt költenek a biztonságra, azok, akik tényleg akarják, azok mindenképpen behatolhatnak a kisebb rendszerekben, olyan rendszerekben, amelyek szét vannak szorodva, és ott is igen komoly károkat okozhatnak. Lehet, hogy egy túl hosszú lépést tettünk, vagy esetleg lemaradtunk a versenyben? és nem garantálhatjuk az, hogy teljes biztonságban legyenek az adatok. A minden egyes évben halljuk, hogy a hírekben, hogy hackerek támadnak ilyen vagy olyan cégeket, és látjuk, hogy mit tudnak elérni. Ennek ellenére igen kevés történik. Lehet, hogy túl naiv vagyok, ugyanakkor az események kapcsán felmerül a kételj, hogy, hogy hogy még nem jutott tesszük be az, hogy elvágják a, az áramszolgáltatást például hackerek. A lényeg az, hogy mindenképp mindenképpen el kell terjeszteni ezt e, a hozzáállást, hogy a veszély igenis létezik, annak érdekében, hogy garantálni tudjuk a biztonságot a lehető legnagyobb mértékben. Jan Albert? Köszönöm az a szót. Csak egy megjegyzésem lenne, mert az első megjegyzések ilyen irányba mutattak a képviselők részéről. Általában a hekkereket nem bűnözőknek tekintik. És még tovább gondoltam, hogy lépnek, mert éveken keresztül mutatták nekünk ezek a hekkerek, hogy hogyan tegyük biztonságosabbá rendszereinket, e, a kormányok viszont nem tudták. Úgyhogy nem szabad azokat hibáztatni, akik e, átléptek a biztonsági falainkon, és most e, bűnözőknek hívjuk őket. Persze vannak olyan bűnözők, akik megpróbálnak bejutni a biztonsági rendszereinkbe, és üdvözlöm, ahogy már említettem, hogy a Europol kiberközpontja megalakult, hiszen itt lehet tovább kutatni a biztonsági hiányosságokról. Erre szükség is van. Azonban, amikor megvizsgáljam a javasolt irányelvet, ami a hálózat és információs biztonságról szól, szeretnék egy-két dolgot megemlíteni. Szerintem nem csak olyan helyzetekre kell koncentrálnunk, ahol már kárt okoztak, hanem oda kell figyelnünk a gyenge pontokra is, ahol hiányosságok vannak a rendszerekben ahol nem komolyan vették a biztonsági intézkedéseket, vagy nem megfelelő szinten. Úgy gondolom, hogy a biztonsági normák bevezetése terén is van még tennivaló. Úgyhogy az Enizával és más eszközök segítségével itt is lépnünk kell csak az infrastruktúra szolgáltatókra kell koncentrálnunk, hanem talán kicsit előre is tekintenünk. Mert bizony sok olyan infrastruktúra létezik, amelyek nem csak klasszikus értelemben infrastruktúrák, hanem amelyek bizony kárt is okozhatnak, és szükséges lenne ellátni őket biztonsági intézkedésekkel. Szerintem ez volna a jövő, Végezetül azonban Sophie Intfeld megjegyzéséhez kapcsolódnék, amikor azt mondta, hogy nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy mindent egy kalap alá veszünk. Már folytattuk eszmecserét, tehát olyan problémákra kellene koncentrálnunk, amelyek konkrétak, és ott a helyszínen jó, kidolgozott intézkedések segítségével kellene megoldani őket. Köszönöm szépen! Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy nagyon időszerű ez az eszmecsere, amelyik a eh, kiberbűnözéssel foglalkozik. Purser, Trolls úr és Timers úrnak szeretném megköszönni az előadásokat, de van egy kérdésem, illetve egy megjegyzésem az elhangzottakhoz az európai kiberbiztonsági stratégia egy szükséges dolog, ez egyértelmű, ugyanakkor egy, egy teljesen transversális és sok ágazatot érintő kérdés előtt vagyunk. A bizottságnál is Ashton asszony, Mastrom asszony, Kreuz asszony nyak az illetékesek ezekben a kérdésekben. Ugyanakkor figyelembe kell venni a magánszektort, az állami szektort, a kiberbűnözést, a kibervédelmet, úgy, ahogy elhangzott, másfelől elhangzott az, hogy szükséges egy közös hatóság, elhangzott az, hogy hasznos lenne egy évenként megrendező konferenciát megszervezni, Miért kérdezem ezt? És Timers úrhoz irányítom a kérdést. Ő többször az előadása során azt hangasztotta, hogy ezt kéne csinálni, ezt kéne csinálni, azt. Én azt kérdem, hogy ehhez a tevékenységhez milyen költségvetési forrásokkal számolhat, mert nincs értelme a célok kitűzésének az európai stratégia szem előtt tartásával, hogyha nincsenek meg hozzá a források, mert nem lehet ingyenes. Február 7-én mutatta be a stratégiát, és a költségvetési számokat korábban bemutatták. Nos, mennyi forrás áll az rendelkezésére, vagy egyszerűen csak szándéknyilatkozatokat hallottunk. Az Európol költségvetése megadta önnek a megfelelő szükséges költségvetési forrásokat? Igen, vagy nem? El tudja látni a feladatát, vagy nem? Köszönöm szépen, Morális úr! Köszönöm szépen az összes felszólalónak a mai hozzászólását. Nagyon szimpatizálok azzal, amit Inteveld asszony mondott. Tehát, hogy igen, szertágazó témákra vonatkozik ez a mai témakör. Krusz Cruz asszony és Eston asszony bemutattak egy hónappal ezelőtt itt a parlamentben egy csomagot. Számunkra ez olyan volt, mint egy nagy almáspite. Hasonlóképpen ahhoz, amikor Obama elnököt újra választották, ugye itt a kiberbűnözés is tud, a kiberbűnözés, mindenki tudja, hogy rossz, rosszat tesz, de mit kell tenni vele? Ez a probléma. És minden egyes tagállam megpróbál amúgy is valamit tenni ellene. Timmers úrhoz a következő lenne a kérdésem. Nelly Cruz azt hangsúlyozta, hogy nagyon sok tagállam nem megfelelőképpen közelíti meg ezt a kérdést, hát ez azért elég sztereotípiának tűnik. Nem tudom, hogy mi az, amit nem tettek jól, vagy mi az, amit nem tettek meg. Említésre került az is, hogy szó esett arról, hogy a cégeknek a hacker támadásokról jelentést kell készítenie. Na most hát azért ez így önmagában eléggé bürokratikus, vagy mert ez egy teher az államok vagy a, a cégekre nézve, a kérdésem a következő lenne. Ebben a mostani csomagban biztosak lehetünk-e abban, hogy azokkal a problémákkal foglalkozunk, amelyek valóban a nagy kiberbűnözési témák, és hogy azt tesszük, amire nemzetközi szinten szükség van. Fontos lenne ugyanis az, hogy az embereknek a bizalmát visszaépítsük, és végül nem szeretnénk alapjogi, nem szeretnénk konfliktust alapjogokat sértő rendelkezések miatt, vagy az adatvédelmet sértő rendelkezések miatt. Tehát ezért kellene nagyon óvatosan bánnunk akkor, amikor valami újat javasolunk ezen a területen, figyeljünk oda az emberi jogok kérdésére is. Fajon asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes prezentációt, Sokszor már a múltban hallhattunk arról, hogy mennyire veszélyes az internet, mennyire veszélyes a kiberbűnözés, amellett, hogy természetesen az internet hatalmas lehetőségeket is rejt magában. Ez valóban nagyon félelmetes. Volt egy, részt vettem itt az épületben szakértőkkel egy munka reggelin, Ugye itt soha nem nemzeti szinten beszélünk, ez egy hatalmas, nagy területet lefedő bűnözési módszer, határokon átnyúl, és manapság már amúgy is a bűnözés nem ismer határokat. Nos, az internet is ugyanezt, ugyanezeket a jeleket mutatja, és valóban több mint 500 cég részételével készítettek egy felmérést, és gyakorlatilag mindenki, el, mindenki elszenvedte azt, hogy kereskedelmi titkait megsértették. Ezért lenne fontos az, hogy a kereskedelmi bűnözésben is nagyobb ellenőrzéseket végezzünk, és megfigyeljük azt, hogy a pénzmozgások milyen irányban mutatkoznak meg. Ezen kívül fontos lenne az is, hogy lássuk azt, hogy itt nem nem akárkivel van dolgunk, ezek igencsak szervezett csoportok, és meg kell találnunk ezeket a bűnözői csoportokat, ezeket a bűnfészkeket, hiszen most van egy kiberbűnözéssel foglalkozó központunk, talán önhez fordulhatnék, aki nemrég kezdett el dolgozni ebben a központban, hogyha jól értettem, akkor most minden tagállamból minden tagállammal együttműködnek. Milyen ez az együttműködés? Sikerült-e eredményeket elérni? Sikerült-e először is az információgyűjtést megfelelőképpen megvalósítani? És mit lehet tenni az információ csere terén az illetékes hatóságokkal, bíróságokkal, ügyészségekkel, rendőri szervekkel együttműködnek-e vagy sem? Itt egy sokkal hatékonyabb rendszerre van szükség, több ellenőrzésre. Nem tudom, hogy itt az Európai Parlamentben hogyan is kezdjünk hozzá ehhez az egész területhez, mert attól félek, hogy mindig legalább egy lépéssel a dolgok mögött leszünk. Mi lenne önök szerint a leghatékonyabb megközelítés? Önök ugyanis arról is beszélnek, beszéltek, hogy a jövőt megjósolni olyan, mint az időjárás jóslás. Köszönöm szépen, Fázson asszony! Érdekes kérdések voltak, most jönnek a válaszok. A bizottság vagy a tanács esetleg még hozzá kíván előtte szólni? Nem? Akkor visszaadjuk a szót a szakértőknek. Akkor ugyanabban a sorrendben, ahogy az első felszólalások voltak, megadom a szót a szakértőinknek lehetőséget biztosítva a felvetett kérdésekre való válaszadásra. Pörször úr lesz az első. Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdéseket hallhattunk. Megpróbálok ezekre válaszolni. Először is ugye arról beszéltünk, hogy a kiberbűnözői támadásokat bizonyos államokból tudjuk-e bizonyítani, vagy sem. Nem akarok neveket említeni, de vannak ilyen esetek valóban de nagyon nehéz ezeket nyomon követni az interneten, hiszen maguk a öm, szakértők sem mindig biztosak abban, hogy honnan származtathatók ezek a támadások. Mi azonban nagyon sok mindent másként tekintünk. Nem az a lényeg, hogy honnan érkezik, hanem inkább abból a szempontból kell megközelíteni ezt a kérdést, hogy hogyan legyünk a legjobban felkészülve arra, hogy eltérítsük ezeket a támadásokat. Akár az iparra nézve, akár nagyvállalatokra, vagy állami szervekre. Azt kell megnézni tehát, hogy hogyan tudjuk ezeket visszaszorítani, ezeket a támadásokat. Ebből a szempontból érdektelen az, hogy pontosan honnan is érkezik a támadás. Volt itt szó különböző fenyegetésekről. Igaz, hogy nem vagyunk mindenre felkészülve, de hát azért nem katasztrofális a helyzet, higgyék el. Nagyon sok millió támadás van. Én egy például a pénzügyi területről érkezem. Gyakorlatilag percenként érkeznek támadások. Itt Európában azért nem olyan rossz a helyzet, nincsenek olyan hatalmas nagy támadások, olyan nagy ö, esetek, amelyek tényleg óriási károkat okoznának. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy már eleve eléggé érett a helyzet, de azért ugyanakkor nem is ülhetünk ölbetett kézzel, folytatni kell a munkát, állandóan javítani kell a védekezési módszereinken, és szerintem ez mindig így is lesz, mert itt nagy pénzekről van szó, és a másik oldalon egyre szofisztikáltabb módszereket alkalmaznak a támadók is. Ami pedig az adatvédelmet, illetve a privát szférához való jogot illeti, értem a problémát, és valóban az adatvédelem egészen másága a jogalkotásnak, mint a kiberbűnözés elleni harc, de azért mégiscsak a kettő valahol összefügg arra van szükség, hogy biztonságos, biztonságot teremtsünk, mert csak így lehet a, a megfelelő adatvédelmet biztosítani, és fordítva is igaz ez. Mindig azt kell megnézni, hogy a mérleg két oldalán mit is vetünk össze. Mondok egy példát. Hogyha biztonsági zárakat akarunk, akkor ahhoz szükség van bizonyos adatok megadására, és így tovább. Tehát mindennek megvan az ára a lényeg az, hogy kiegyensúlyozott legyen ez, és az emberek privát szférához való jogát ne sértsük meg. Aztán a kiber háborúra is esett szó, erre nem vagyunk felkészülve, és így tovább. Hát igen, értem, hogy miről beszélnek, de azért nem olyan rossz a helyzet, elég jól védjük magunkat. Persze lehetne még jobban is csinálni a dolgokat. Az fontos azonban végig gondolni, hogy hogyan is költjük el a pénzünket. Vannak eszközök a kezeinkben, a bizottságnál is, és így tovább. Tehát ezek a mandátumok azért elég jól ö, definiáltak. Megpróbálunk olyan új dolgokat megakadályozni, amelyeket nem szabad megengednünk. megpróbálunk arra építeni, ami már létezik, és nem állandóan újabb és újabb megközelítéseket alkalmazunk drága pénzért, ami egyébként az adófizetőktől jön. Ugye itt az érzékenység, a támadhatóság kérdése is felmerült. Valóban hatalmas munka az, hogy felderítsük azt, hogy akár a magán, akár a közférában hol is vannak ezek a sebezhető pontok. Az én tapasztalatom szerint, hogyha vannak megoldások ezekre az érzékeny helyzetekre, akkor sokszor maga ez a megoldás több problémát okoz, mint amennyit a sebezhetőség maga. Hát ez azért ez egy eléggé specifikus terület, és ez fontos ilyen szempontból is végig gondolni. 15 évvel ezelőtt egy pénzintézetnél egy biztonságos komputeres rendszert dolgoztam ki. Nagyon hosszú időn keresztül alkalmaztuk ezt, és dolgoztuk ki. És amikor megpróbáltuk alkalmazni, akkor nem működtek az application ugyanis itt megint csak a kiegyensúlyozottság kérdése volt a probléma, sokkal fontosabb az, hogy inkább ezt az oktatásba építsük bele, hogy azok, akik tervezik ezeket a programokat, már eleve mm, tervezik bele a támadások lehetőségét. Volt itt még szó a multidisciplinaritásról is. Most ez megint csak ugyanazt a problémát veti fel, hát igen, meg kell különböztetni azt, ami különböző, és ugyanakkor a hazonosságokat, hasonlóságokat pedig közösen kell kezelni. Szerintem elég jó kompromisszumot alkalmazunk, ugyanis az új irányelv, a vonatkozó irányelv elég jó és kiegyensúlyozott mindenféle szempontból. Tudjuk-e, hogy mit, mi kell tennünk? Igen, szerintem tudjuk, hogy mit teszünk, azt is tudjuk, hogy hol kell többet tenni. Igen, vannak persze problémák a ö, finanszírozással, a forrásokkal, igen. Természetesen most ö, mindenki pénzt szeretne, gazdasági válságot élünk, de tény az, hogy ahogyan egyre jobban támad, terjednek a támadások, egyre és egyre több pénzt, forrás kell majd erre a védelemre rászánnunk. Sosem fogunk teljes mértékben megvédeni mindent, de azért megpróbáljuk fenntartani a lépést az időkkel. Aztán itt az alapjogi konfliktus, igen, tudom, hogy erre mindig oda kell figyelnünk, megpróbáljuk proaktívan megközelíteni a kérdést, hiszen az alapjogok kérdése rendkívül fontos számunkra, és szerintem az összes kollégám nevében is elmondhatom, de itt is megint csak azt tudom hozzáfűzni, hogy észszerűen kell gondolkodni. Az adatvédelemmel kapcsolatban szintén. Ezek persze nagyon jó dolgok, de azért mindig időre van szükség, hogy újabb és újabb eszközöket tudjunk kidolgozni. A jó hír az talán az, hogy az emberek ezen dolgoznak. Aztán vannak itt ilyen hackerek is, akikre nem tudunk rátalálni, de itt megint csak nem tud, nem lehet mindenkit elkapni, de mit is tehetünk? Megpróbáljuk az optimális szintet elérni. Úgyhogy szerintem a fő üzenet az az, hogy több pénzre van szükség, több forrásra van szükség, de alapvetően a stratégia nagyon jó, jól működik, és jó irányba jelent előrelépést. A jövőben biztos, hogy még több előnyről számolhatunk be. Hörting úr. Köszönöm. Én is azt tudom elmondani, amit Steve Purser elmondott. Tényleg nagyon jó irányba léptünk előre, és kiegyensúlyozott is ez az anyag. Sajnálatos módon nem tudok részletekről beszámolni ebben a témában, mert ez nem a mi hatáskörünk, mi ugyan a bűncselekmény részével foglalkozunk ennek a dolognak, és odafigyelünk ezekre a támadásokra is, mert a gond az, hogy az interneten gyakorlatilag ugyanazt a technikát eh, használják fel, hogy ide betörjenek. Eh, nincs különbség a között, hogy pénzt vagy információt akarnak beszerezni, mi csak azt kell, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan teszik ezt. De így eh, egyetértek Steve-vel. Intved asszonyon egyetértek. Tényleg túl sok minden van itt egy kalapban, és ez talán egy kicsit túl sok is. Én a kiber bűnözéssel foglalkozom kizárólag. A gond az, hogy néha vannak szürke területek, úgyhogy lehet, hogy valaki másnak is kell információt szolgáltatnom, mert nem az én szakterületemről van szó. Azt is el kell ismernünk, azt hiszem, hogy a bűnözők megint csak hasonlóképpen használják a különböző technológiákat, teljesen mindent hogy cégnél, szervezetnél, vagy az államnál dolgoznak. Így törnek be a rendszerekbe bizonyos módon. Úgyhogy én csak a bűncselekményekkel foglalkozom, így hoztak minket létre, ennél többet nem teszünk, de néha talán másokkal is megvitathatjuk a kérdéseket, akik aztán ezzel foglalkoznak arra kérdezett rá, hogy mi a helyzet az akciószolgálattal. Az EU-n kívüli képességekről van szó, ugyanis fel kellett mérnünk a fenyegetettségeket, mondjuk Afrika, Balkán ö, ö, irányából, és ugye a pénzt abba az irányba kell terelni, ami a legnagyobb veszteséget, fenyegetést jelenti az EU számára. Volt egy kérdés egy hölgytől, aki azt mondta, hogy jó, hát nem tudjuk megharcolni ezt a háborút, de mi a helyzet a kis cégekkel, vagy másokkal, ahova betörnek? Nos, Steve először is javítja a védelmet, mi pedig segítünk a tagállamoknak, rámutatunk a bűnözőkre, és segítünk abban, hogy aztán rács mögé dugják őket. Ábrecht képviselő azt mondta, hogy fekete meg fehér kalapos hekkerek. És a fehér kalaposakat szimpatizálunk, a feketék azért nem olyan kedvesek, mint a fehér kalaposak. Nos, én, mint közalkalmazott, nem tettek ilyen különbséget. Segítünk a tagállamoknak, nyomozunk, segítünk a jogászoknak is, és a jogalkotóknak is. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget is, hogy elismerjem, hogy az Európolnál nagy a védelmi rendszerünk. Én Dán vagyok, biztosíthatom önöket arról, hogy a Europolnál nagyobb a védelem, mint nálunk a hazámban. Tényleg nagyon-nagyon vigyázzunk rá. Tíz felügyelőre várunk, akik egy-két héten belül érkeznek hozzánk, és tényleg nagyon alaposan ellenőznek minket. ér, úr konkrét a kérdést tett fel, van-e pénzünk? Sajnos nincs. Legalábbis 2030-ig, hogy létrehozzuk ezt a központot. Ezt a pénzt a már létező költségvetésből facsartuk ki más területekről, hogy itt tényleg jelentős javulást érhessünk el. Azt azért hallottam, hogy a 2014-es költségvetésben már valahol pislákol a fény az alagút végén, és nagyon remélem, hogy ez így is lesz. Hát nagyon jók a bűnözőink, ezzel egyetértek önnel. Sajnos a a legügyesebbek azok még mindig szabadlábon vannak, csak az ügyetleneket sikerül elkapni. Ez igaz minden egyes bűncselekményre, úgyhogy a kiber bűncselekmények területén is nyilván így van. Hát csak jobban kell dolgoznunk. De azért el kell mondanom, hogy azért annyira nem vagyunk rosszak, és tudniuk kell, hogy nagyon sok rendőri szervezet olyan képességeket próbál kialakítani, or készségeket, vagy készségeket, ahol, amire nincsen pénzük. Gyakorlatilag a, a szervezetbűnözés nem változik, annak ellenére, hogy szigorításokkal kell szembenéznünk. Hogyha magas a foglalkoztatottság, akkor magas a bűnöző, bűnözési statisztika is. És most már a rendes, normális bűncselekményeken túl ott van a kiberbűnözés is. Hollandia, az Egyesült Királyság, jó rendszerekkel rendelkezik az EU-n belül, de vannak olyan országok, amelyek nem. Úgyhogy ezért van szükség kollektív szolidaritásra, hogy segítsünk ezeknek az államoknak, mert mindannyian kell, hogy javuljunk, és nem a leggyengébb láncszem maradjon le. Hackers who use the SUS network and the malware in order to steal money nagyon komoly gondot okoznak a bankokhoz betörők, a számítógépekbe betörők, mert egyszerűen ezen keresztül lopják el az emberektől a pénzüket. És pedig egy csomó ember fizet azért a védelemért. A legtöbb bank csak titko, titokban tartja, hogyha előfordul ilyesmi, egyszerűen kifizetnek. Aztán hitelkártya csalás, amikor a kártya nincs is jelen. Az összes bűncselekmények 60-65%-át képviseli ez. Ez 1,5 milliárd eurót jelent az Európai Unióban évente veszteségként, és 65%-át a nem kézben levő hitelkártyák jelentik. Ez a mobil fizetési rendszernek köszönhető, ezt is szeretnénk biztonságosabbá tenni, Például a Bluetooth a fajta fizetési eszközöknek köszönhetően, stb. Foglalkozunk újakkal? Igen. A Eurojust is elkezdte az értékelést, úgyhogy ott is beindultak a folyamatok. Aztán van az Interpolnál is egy munkatársunk, az Enisánál is, ha lehet, akkor fél állásban, más intézményeknél is. Mert ugye most már mindenki rádöbbent arra, hogy össze kell fognunk. És általában ezen a téren sokkal jobb az együttműködésünk a rendőrséggel is. A rendes bűncselekmények esetében általában féltve őrzik az információjukat, itt azonban rájöttek, hogy meg kell osztaniuk azt, amit tudnak. Hosszú az út még, és göröngyös, de eljutunk odaig. Köszönöm. Timmers úr, parancsoljon, ön következik a bizottság részéről. Uh, take perhaps a number of questions. Arra szeretnék akkor most uh, néhány nagy témakörre visszautalni. Az analízisünk, és az, hogy honnan is indultunk ki, és hová kívánunk eljutni. Ezek a legfontosabb kérdések. Tehát pontosan mi is történik a terepen, láthattuk azt, hogy uh, az NSA és az Europol is már uh, végeztek felméréseket. Morales úrnak is a kérdésére válaszolva azt tudom elmondani, hogy itt a fogyasztók figyelembevételére is kell törekedni. Nagyon sok analízis, jelentés, tanulmány érkezett be, és mindez egyébként benne foglaltatik a hatásvizsgálatban is jó néhány kérdéssel éltünk a tagállamok felé, hogy hogyan vannak felkészülve, milyen együttműködési terv vannak az incidensekkel kapcsolatban. És ebből lehet látni azt is, <clears throat> hogy hogyan is vannak felkészülve a tagállamok. Ez nagyon különböző egyébként ez a felkészültségi szint tagállamról tagállamra haladva Európában. Az biztos, hogy állandóan változik a kép, de hát ez a helyzet és fontos továbbá az is, hogy vannak olyan információk, amik nem állnak a rendelkezésünkre. Például az, hogy mennyibe kerül a ö, kiberbűnözés Európa számára. Egyesek ö, néhány milliót mondanak, mások akár 750 milliót is, milliárdot is. Tehát ennek a részeként lehetetlen bármit is konkretizálni, hogyha nincsenek megfelelő tanulmányok, amelyek alátámasztanák mindezt. Tehát nem szabad túlságosan szemellenzősnek lenni, voltak olyan megközelítések különböző területen, amelyek hatékonyak voltak, de ezek önmagukban mégsem voltak elegendőek, egy átfogó stratégiára van szükség. Éppen ezért a fő célja a stratégiának, hogy az Európai Unió olyan internetes internetet tudjon biztosítani, amely a biztonságot épp úgy garantálja, mint a személyiségi jogokat. Tehát most lenne fontos az, hogy a különböző szereplőket egy közös stratégia mentén tudjuk közös nevezőre hozni. Vannak közös nagy céljaink, és ehhez megfelelő analíziseket végeztünk el. Előre kell lépni. Ott, ahol tudunk. Konkrét példákkal is szolgáltam ma, hogy például ezt a irányelvet világosan kérjük ennek az irányelvnek a megvalósítását. Önök feltehetik azt a kérdést is, hogy mit tudunk tenni a különböző területek közötti kapcsolattal. Ez részben az irányelvben is szerepel, például a reziliancia vagy a bűnözés közötti kapcsolat. De a stratégia nagyon sok területen kimondottan kéri a bevágyakorlatok cserét, az együttműködését, az együttműködést, és mi is segítjük ezt például privát mag és közféra közötti platformokat szervezünk, mert egyelőre nem, elég, nem elégséges, nem kielégítő az ezek közötti kapcsolat, és a bevált gyakorlatokat ö, tudjuk ö, bemutatni a különböző felek számára. Ezen kívül még fontos az is, hogy védelmi mechanizmusokat, garanciákat építsünk be a rendszerbe. Egyedül vagyunk-e itt? Nem. Azt látjuk, hogy az egész világban ez történik most, és amennyiben az Egyesült Államokbeli stratégiákat ö, vizsgáljuk meg, hát azt láthatjuk, hogy ott egészen más ö, stratégiát alkottak, ugyanis ö, kimondottan háborúról beszélnek. Mi itt nem háborúról beszélünk, a mi stratégiánk nem erre van kihegyezve, de ezen felül nagyon sok azonos elem található az Egyesült Államok beli stratégia és az európai stratégia között. A minisztériumok közötti együttműködés ilyen például, ezt az aspektust erősítettük is a múltban, és nem tudjuk azt mondani, hogy csak hogy ezek az incidensek ezek csak a kibertérben valósulnak meg. Nem, sokszor ezek fizikai értelemben is megvalósulnak, vagy ezzel párosulnak. És bizonyos több tagállam is bizonyíthatja példákkal. Úgyhogy nehéz a helyzet, jól kell ö, célozni a tevékenységünket, és ugyanakkor garanciákat kell beépíteni a rendszerbe. azt is hangsúlyoznom kell, hogy itt nem csak egy jogalkotási folyamatról van szó, hanem konkrétumokról is, és fontos az is, hogy az emberek maguk is, amit tudnak, azt tegyék meg a kockázatelemzéstől kezdve a kockázatok kikerüléséig. Tehát ez is egy fontos aspektusa a stratégiának, kapacitásépítés és már meglévő tevékenységek, például nem olyan régen, októberben a kiber, tehát az internetes hónapot szerveztük meg, fel, ilyen figyelemfelhívó jelleggel, Tehát a stratégia olyan elemeket tartalmaz, amelyek már részben megvalósulnak, és más részben pedig azok az emberek is részt vehetnek ebben a munkában, akik tudatában vannak a problémának, és tudnak ellene tenni. Most vizsgáljuk meg a helyzetet az irányelv szempontjából. Az irányelvben világosan szerepel az, hogy itt a köz- és magánszférára egyaránt nagyon nagy nyomás nehezedik, egyfajta menedzsmentre van szükség, és az információ csere, illetve az adatvédelem kérdéseire is kitér az irányelv, és nem szabad, hogy túl nagy terheket rójon a vállalatokra vagy a közintézményekre. vajon az, hogy mi is essen a az irányelv hatája alá, hát arról sokat lehet vitázni. Az Egyesült Államokban például öm, sokkal szélesebb körül ez az irányelv, sok, sokkal több területet fed le, szoftverek, hardverek, stb. Hát az biztos, hogy standardek kialakítására szükség van, megfelelő minőséget kell garantálni ezen a területen, és az, hogy minden problémára ki tudnak -e, te, ki tud-e terjedni vagy sem, hát nem biztos, hogy igen, nem biztos, hogy ez így van. Az is elképzelhető, hogy ezen a területen további kutatásra van szükség. További kihívások állnak előttünk. Nem biztos, hogy el kell fogadni azt, hogy a szférához való jog, illetve a biztonság egymásnak ellent mondanak. Elképzelhető, hogy ezen lehet dolgozni, és a jövőben jobb eredményeket lehet mindkét területen egyaránt elérni. Az adatvédelem rendkívül fontos eleme ennek az irányelvnek, és a digijust tal együtt is működünk ebben a témában, hogy megfelelő garanciák szerepeljenek az irányelvben. És végül, hogy vajon megfelelő források állnak a rendelkezésünkre, vagy sem. Igen, ez attól is függ, hogy az ügynökség működését garantálni tudjuk-e, vagy sem. Itt az európai intézmények szerepe is fontos, de mindezt nem lehet megtenni a magánszféra bevonása nélkül. Itt van aztán a Horizont 2020, ami szintén fontos eszköz lehet, valamint a Connecting Europe és a határokon átnyúló tevékenységek támogatása. Elég-e a forrásunk, vagy nem? Hát ezt egy kicsit nehéz megmondani. Mert nagyon sok minden történik nemzeti szinten is, tehát nem olyan egyszerű azért a helyzet. már csak azért is, mert a mandátumunk az csak európai szintre vonatkozik. Megfelelő-e vajon az embereink képzettsége? Az is lehet, hogy akadémiai értelemben igen, tehát elméleti szinten képzettek az embereink, de esetleg a gyakorlatban kevésbé. Akkor további képzésre van esetleg szükség. Mindenfajta ö, jelentésben azt olvashatjuk, hogy az az egyik legfontosabb, hogy a képzés a helyén legyen, ugyanis néhány évvel ezelőtt még egyáltalán nem is tanították az egyetemeken ezt a területet, ezt a témakört, most már azért sokkal inkább az emberek szeretnének a kiberbiztonság területén dolgozni, és a képzések is javultak. Elége a forrásunk? Valószínűleg nem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Mindhárom prezentáció nagyon érdekes volt számunkra. Itt a Libében nagyon sokszor vannak meghallgatások, de biztos vagyok benne, hogy a parlamenti képviselők a vitát is és a prezentációkat is nagyon nagy érdeklődéssel követték. Ez az egyik legérdekesebb téma volt az utóbbi időkben. Minden egyes hozzászólás rendkívül érdekes volt, és fontos az is, hogy mennyire elkötelezettek önök ebben az igen fontos témában. Minden bizonyal a LIBE szakbizottság folytatja még a munkáját ezen a területen, és biztos, hogy a jövőben is egyre többet hallhatunk majd ezekről a témákról, itt a Libében és általában a parlamentben. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek hozzánk, és pont még időbe is vagyunk, folytathatjuk a következő napirendi pontunkat, ami pontosan a számítástechnikai bűnözés elemi küzdelemről és a magánélet védelméről a felhő alapú számítástechnikában szól, tehát a híres cloud. Now, as I said, we, we move on to point number 13. 13-as napi rendi pontunk jön tehát. Ez is a felhőben a magánszféra védelmét jelenti a kiberbűnözéssel szemben. Itt egy tanulmányról fog nekünk beszámolni Didier Bigo professzor, akit sok szeretettel üdvözlök itt a pódiumon. Kérem, jöjjön ide. Szeretettel üdvözlöm. Good afternoon. Please take your seats. We are here to attend the uh, discussion of the study conducted by a team led by egy team uh, folytatott egy tanulmányt uh, Didier uh, professzor vezetésével a Centre d'études sur les conflits uh, képviseletében, és uh, Kaspar Bauden úr, aki jogász, a magánszférára specializálódott, akik be fognak számolni nekünk arról, hogy a tanulmányban milyen érdekes megállapításokra jutottak. Utána vita követi ezt, és azt szeretném javasolni, hogy mindkét előadónknak 20 percet szálljunk a az előadásra, és aztán utána ö, legyen lehetőség kérdések feltételére. Ugyanis 45 percünk van erre a napi rendri pontra. Uh, Judith Sargentini uh, előadó uh, fog majd még ehhez a témához hozzászólni, úgyhogy akkor hallgassuk meg először is Digo profe- Bigo professzor urat parancsoljon. So we, we have done uh, this note for the European Parliament, which is 462509. Um, the title is Fighting Cybercrime. And... Tehát a kiberbűnözés elleni harc és információvédelem a felhőben. Ez a cím. Több területet is érint maga ez a szakterület. A magánszférára ö, szakosodott jogászoktól kezdve az informatikusok és mindenki érintett ebben a témában. Nem csak a szakértőknek szabad azonban feltennünk ezt a kérdést. Mert a fenyegetés világosabb, mint amilyennek tűnik. A politikát nem szabad eltemetni a szakmai ismeretekbe. A második dián láthatják, hogy mi az, amivel próbálkoztam. Nevezetesen rá szerettem volna mutatni bizonyos dolgokra. Először is. A kérdés az, hogy a az úgynevezett kibercsalások vagy bűncselekmények száma megnőtt-e? A második az, hogy mi a helyzet az adatokkal, aztán ezek jogi aspektusaira térnék át, illetve az államok közötti aspektusokra, az állampolgárok jelentőségére. Aztán a felelősségi körök, illetve az adatátadás. Nézzük a kiber bűncselekményeket és ennek határait. Az EU keret a felhő alapú számítástechnikára a kiber bűncselekmény kapcsán egyértelmű ö, értékelés hiányban szenved. Itt annak a veszélye fenyeget, hogy összemossák a határokat olyan területek között, amelyek teljesen más területre tartoznak. A védelem, a ö, hírszerzés, a bank terület és az adócsalás. Különböző területek ezek, úgyhogy ha összemossuk őket, ez csak problémás lehet. Úgy tűnik, hogy a listán ott található a kiber bűncselekmény, a kibervédelem is, a kibercsalás, a szabotás, és minden olyan illegális tevékenység, amely ö, ilyen jellegű tevékenység keretén belül történik. Tehát az egyik probléma az, hogy azt ugye értjük, hogy azok szempontjából, akik egy szöveget írnak, csak egy sorral kell kiegészíteni ezt a listát, ha az ember jogász, de különböző feladatköröket keverünk össze, és a források is egészen mások. Úgyhogy tényleg fontos, hogy megértsük azt, hogy ha a kiber jelzőt használjuk, akkor már is összekapcsolódnak ezek a területek. Nem szabad elfeledkeznünk a felhő alapú számítástechnika sajátosságait. Az EU szövegben a kockázatokról van szó, amelyek a felhő alapú számítástechnikára utalnak. Mik a sajátosságai ennek? Ezzel fogunk a későbbiekben foglalkozni. Aztán persze nagyon sok mindent tartalmaz ez arról is, hogy mik a feladatai az EISA-nak, az Európolnak és a többi EU ügynökségnek. Egyetemű, hogy tisztázni kell, hogy mik a missziók, mik a definíciók. Ha csak összesöprögetünk mindent egy kalap alá, ez nem megoldás. ha átfedéseket hozunk létre, ez a gyakorlatban már bevált eszköz a problémák megoldására, de nem, nem igazán működik. Ez nem együttműködést fog létrehozni, hanem feszültségeket. Úgyhogy ezt nagyon fontos érteni és tisztán látni. A kiberbűnözés kapcsán két probléma jelentkezik. Az egyik a félelem, a másik a költségek. A gyakorlatban több kategóriát lefedez a bűncselekmények között. Erről már hallottunk a korábbi előadás során. Én itt csak arra szeretnék rámutatni, hogy természetesen a kiber kapcsán különböző tevékenységekre kell ö, koncentrálnunk. Az EU ö, állampolgárok számára például a scam a legjobb, leginkább ismert, illetve az, hogy az e-mail ö, segítségével bombázzák őket üzenetekkel. ha tűzfalak és különböző biztonsági eszközök segítségével akarjuk ezt elkerülni, akkor nagyon sok pénzbe kerülhet. Talán a félelmek jogosak lehetnek, de talán mesterségesek. Tényleg jogosak ezek a félelmek? Vagy pedig csak ö, szándékosan szítottak? Mi a, mi a kereskedelmi érdek, ami mögöttük húzódik? hogy felhívjuk a figyelmet erre? Vannak olyan területek, amelyek tényleg fontosak, vannak olyanok, amelyek kevésbé. És talán jobb lenne, hogyha nem elkerülés célzatú intézkedésekre koncentrálnánk. A médiák a magánszférát célozzák meg. Úgy tűnik, hogy a felhő alapú számítástechnika eh, tényleg alábecsült. És ez az egyik legfontosabb probléma, amikor a szakértők összedugják a fejüket. A nemzetközi adatátvitel 40 éves eh, jogi alapokon nyugszik ez már nem felel meg az EU állampolgárok elvárásainak és gyakorlatának. Azt tapasztaltuk, hogy a fogyasztók legnagyobb kockázata az, hogy az adattároló központban nem megfelelően használják fel adataikat. A jogi felelősség az adatokat ellenőrzők, feldolgozók vonatkozásában, illetve az egyének jogait illetve rendkívül fontosak. Az adatvédelemnek prioritásnak kell lennie. De nem így van. Ugyanis úgy tűnik, hogy megint csak választani kell. Mire helyezzük a hangsúlyt? a kiberbiztonságra, tehát a nemzeti védelmi biztonság, a bűncselekmények, a rendőrség között, vagy miről szól az állampolgáról. A következő dián azt látjuk, hogy két elképzelés létezik. Ezek szemben állnak egymással, az államokon belüli és az államokon kívüli helyzetet illetően. Általában világos, globális szabályozó rendszert szeretne a legtöbb cég. Ugyanis így közös stratégiák kidolgozására van lehetőség, amelyek nem csak nemzeti, európai szintűek, hanem globálisak. Úgyhogy Egyértelmű, hogy pont erről folyik most a vita. A következő dián láthatják, hogy mi a helyzet a kiber bűn, bűnözéssel. way to solve some of the problem or at least nagyon fontos, hogy lássuk a kapcsolatot a személyek, illetve a címek között. Ez nagyon sok nehézséget vet fel. Az állam, a cég és az állam közigazásában. Az egyik dolog az interoperabilitás, amely aláássa a rendszereket. Úgyhogy ami a regionális felhő alapú technikát illeti, része kell, hogy legyen a vitának. Mégpedig azért, ezt a következő képen látjuk, mert felmerül az adat elvesztésének és védelmének kérdése a felhő alapú számítástechnikában. gyakorta a nemzetáram, a cégek, az államközi kérdések vetődnek fel. Hova kerül itt maga az egyén? Egyénként, nem fogyasztóként. Egyénként, mint állampolgár. Ez nagyon fontos kérdés, amivel mindenkinek foglalkoznia kell. De ez nem történik meg, mert gyakorta a nemzetbiztonságra vagy a bűncsekmire koncentrálunk, és ezért a prioritások eltolódnak és eltorzulnak. El kell dönteni, hogy melyik legyen. Óriási vita folyik erről, és hogyha az állampolgárok védelmére a bűncselekmények szemben, vagy a vállalatok, az intézmények, vagy a harmadik országok adatvesztése, adatkezelése szempontjából tekintjük, azt tapasztaljuk, hogy ezzel nem eleget foglalkoznak. A következő terület az adatvédelem. Itt a nagy kihívás. Melyik felhő szolgáltató védheti és kezelheti az adatait? mert ugye van olyan, hogy harmadik országok hozzák a törvényeket. Itt átadnám a kollégámnak a szót, aki folytatja. Köszönöm. Uh, thank you very much, Professor Vigo, for situating... Köszönöm szépen. Ugye, hogy ezt az interdisciplinaritást kiemelte, ezt külön köszönöm. Itt a jelentéssel kapcsolatban konkrét aspektusok is megemlítése kerültek azokra a kategóriákra gondolok, mint amilyen például a kiberbűnözés, amely a kiberbiztonsági csomag része. Természetesen nagyon örülünk annak, hogyha ezzel kapcsolatos kérdéseket is kapunk. Voltak itt kérdések a bűnözéssel kapcsolatban, illetve a nemzetközi, illetve a nemzeti, nemzetbiztonsággal kapcsolatban. De most a harmadik terület az a harmadik országbeli hírszerzés. Itt ugye nemzetbiztonsági kérdésekről van szó, amely tagállami hatáskörbe tartozik a szerződés alapján. De ugyanakkor legitim az is, hogy az európai intézmények a parlament, illetve az adatvédelmi szervek megpróbálják az európai állampolgárok adatait védeni harmadik országok általi adatszerzéstől. Úgy tűnik, hogy egy szlájddal előrébb tartunk, mint ahol kellene. Láthatunk egy képet. Egy modern adatközpontot láthatunk balra, jobbra pedig egy szobát, amely egy San Franciscoi telekommunikációs switching centerben készült 2003-ban. Nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy léteznek ilyen ö, szobák, mint amiket itt látunk a képeken, olyan központokban, mint amilyeneket a baloldali mm, képen látunk. hogy itt a fotókat, illetve e-maileket tárolják, de ugyanakkor ez a felhő komputer technológia egyre jelentősebbé válik, mert mostanáig, amennyiben az európai állampolgárok adataival kívánoztak, kíván, kívántak foglalkozni, az csak európai területen szoftverek alkalmazásával tudták megtenni. Most azonban az is, azt is kockáztatjuk, hogy esetleg az összes európai adat az harmadik országok számára is hozzáférhetővé válik. És ez sokkal fontosabb szempont, mint hogy csak adattárolásra használnák a cloudokat, a felhőket. Most én szeretnék egy országgal kapcsolatban néhány adatot elmondani. Az Egyesült Államokra gondolok, ugyanis az Egyesült Államok a szoftver és hardware területén, illetve a felhők üzemeltetésében is vezető szerepet tölt be. A technikusok az AT&T-nél San Francisco-ban rájöttek arra, hogy volt egy titkos szoba, amely tulajdonképpen a az optikai kábelek megkettőzésével jött létre, és ezzel lehetővé vált a te, az összes adatnak a nyomon követése, és ezek az adatok egyenesen az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatalához mentek. Most hát ebből az esetből és más megszellőztetett esetekből is kiderült az, hogy ez valóság, és ebből a szempontból ugye politikai, illetve média figyelem központjába került a téma, az, hogy mennyire illegális tevékenységet végez az Egyesült Államok kormánya. 2007-ben, miután itt ugye hatalmas polémiák alakultak ki, egy jogszabályt alkotott az amerikai törvényhozása Protect America néven híresült el. Ennek az volt a tartalma, hogy tulajdonképpen bármit ilyen adatot összegyűjthet az amerikai Egyesült Államok, és azt majd adott esetben elemzi. Tehát tulajdonképpen akkor itt csak az Egyesült Államok beli állampolgárok jogairól volt szó, és nem beszéltek arról, hogy külföldiek adatai oda kerülhetnek-e vagy sem, illetve jogaik sérülnek-e ebbe a szempontból. 2008-ban, még Obama elnök megválasztása ele, előtt politikai értelemben megoldották ezt a, kérdéset, ezt a kérdést, az úgynevezett FISA ö, módosítással, és ez a 1881A részlegre vonatkozik, amely a külföldi hírszerzés fedi le, tehát minden olyan, ter- olyan személyre vonatkozik ez, a, aki nem amerikai állampolgár, illetve az amerikai területen kívül tartózkodik. és természetesen ez a jogszabály arra is vonatkozik, hogy mindent a maximális titoktartás mellett kell megtenni, és ez egyébként a négyes, az alkotmány négyes számú módosításával összhangban van, amely a privát szférához való jogra vonatkozik. De mi is az a külföldi hírszerzési információ? Szabotás, terrorizmus, ö, nagy súlyos bűncselekmények nem csak erre vonatkozik azonban, hanem olyan információkra is, amelyek a külföldi politikai mm, szervezetek adatait fedi le. Úgyhogy azért ez egy eléggé széles körű definíció, és ezt, hogyha összehasonlítjuk az európai jogszabályokkal, akkor azért nagyon érdekes a helyzet, mert ilyen jellegű mandátum politikai megfigyelésre egyáltalán nem tapasztalható az európai jogalkotásban. A 1881-es rész három e-, olyan elemet is tartalmaz, amelyeket 2008-ban mm, összehoztak, ez mindenféle EU, olyan állampolgára is vonatkozott, aki amerikai állampolgár, de nem Amerikában tartózkodik, vagy pedig a felhőkomputer technológiára is vonatkozhat, tehát hogy például az AT&T vagy más telekommunikációs cégeket is le lehet hallgatni, adataikat meg lehet szerezni jogszerűen. Ennek következménye az az, hogyha a browseren keresztül a cloudba jutunk, a felhőbe, akkor onnantól kezdve az információk szabadon ö, szabadok lesznek, ö, és elemezni lehet ezeket az adatokat bárki számára. Tehát ezért igazából a cloud, mint ö, termék, mint olyan, veti fel ezeket a kérdéseket. Tehát itt szó nincsen sem nemzetbiztonsági szempontokból, sem pedig ö, egész ö, egyszerűen a bűnözésről, hanem például politikai természetű ö, információkról is. Ugye arról is szó esik ebben a bizonyos módosításban, hogy mindezt az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell tenni, de azért érdekes lenne ebből a szempontból átolvasni az alkotmánynak a vonatkozó részeit, ugyanis semmiféle más utalás nem tartalmaz az alkotmány erre vonatkozólag, és az Egyesült Államok kormánya különben teljes hallgató, hallgatás mögé bújt ezzel a témával kapcsolatban. Egyéb pedig, egyébként pedig a négyes módosítás semmiféle védelmet nem biztosít a nem, EU, nem amerikai állampolgároknak. Ez azt jelenti, hogy az EU-s állampolgárok adatai bármikor az Egyesült Államok politikai szempontból megvizsgálhatja. Ez a mostani slide ez azt mutatja, hogy ugye párhuzamos adatkezelés folyik, sőt, azok a kormányok, akik meg akarják tenni ezt, azok a google on vagy a Microsofton keresztül kell, hogy menjenek, hiszen ezek a cégek ellenőrzik a felhőt, Ez pedig azt mutatja, hogy itt nem adatkérésről van szó, úgy, ahogyan azt az adatvédelmi ö, hivatalok vagy ö, hatóságok gondolnák, itt nem erről van szó. Itt nem jogi eszközökről van szó, vagy adatblokkolásról. Nem, ez egy állandó adatlehívást jelent tulajdonképpen, egy folyamatos adatközlést. Azt is láthatjuk itt a diagramon, hogy 2006-ban hogyan nézett ki a helyzet Amerikában, hogyan próbálták lefedni azokat a hozzáférési pontokat, amelyek az, adat, az adatokat az Egyesült Államok felelős szerveihez továbbították. Itt azért van egy nagyon nagy kockázat. A parlamenti képviselők a SWIFT-tel, illetve a PNR-rel nagyon sokat foglalkoztak, de amit én most elmondtam, abból az is kiderülhet, hogy tulajdonképpen azokat a az egyezményeket nagyon könnyedén meg lehetne majd kerülni, akkor hogyha ezeket az adatokat egy cloudba, egy felhőbe viszik. Júniusban, a múlt évben volt egy vélemény a cloud computinggal kapcsolatban, és ott akkor kiderül az, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a kölcsönösség elve alapján alkalmazzák az adatvédelmi de nem tudom, hogy ez mennyire megfelelő az a megoldás, amit ők javasolnak, mert szerintem egyáltalán semmiféle megoldásról itt tulajdonképpen nem beszélhetünk. Az adatvédelemben a Binding Corporate Rules ö, szerepel. Erre most nincsen idő, hogy ezt elmagyarázzam, hogy ez mi minden esetre egy olyan jogi mechanizmusról van szó, amelyet az elmúlt négy évben alakítottak ki az európai adatok felhőkben való tárolására. De hát már akkor is kiskapukat építettek be a rendszerbe. Ez a 29-es cikkből például kiderül, ugyanis abban azt olvashatjuk, hogy olyan jogszabályok, mint a FISA vagy a Patriotic Act kivételt képezhetnek. Aztán arról is, arra is gondolhatunk, hogy az EU és az USA közötti úgynevezett esernyő tárgyalások során lehet majd ezt a problémát megoldani de az Egyesült Államok számára ö, alapvető fontosságú az, hogy a magán ö, személytől magánszemélybe mm, átadott adatokról ne essen szó. mert pedig a felhők esete az pontosan ezt a területet fedi le. Itt alapvetően az összes Európai Uniós adatról is szó lehet, Ugye volt már egy ilyen precedens eset, az Echelon ügy 12 évvel ezelőtt, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy az nem az összes adatra vonatkozott, és ugyanakkor a felhőben csak olyan adatokat lehet tárolni, amelyeket a felhő képes le le, lebontani. Tehát ebből a szempontból nem valósul meg az alapjogok védelme. A politikai adatokra vonatkozólag pedig 2008 óta az Egyesült Államokban ez jogszerű, és az az érdekes, hogy négy éven keresztül senkinek nem tűnt fel, sem az Európai Bizottságnak, sem az adatvédő szervezetnek, senkinek. Ez egész egyszerűen elképesztő. Ugyanis ez úgy valósulhatott meg, hogy kiskapukat építettek be, pont azok az adatvédelmi szervek, akiknek az a feladata, hogy védjék az adatainkat. Az európai közvélemény egész egyszerűen elképett, nem értjük azt, hogy hogyan lehetséges ez az egész, és az adatvédelmi hatóságaink miért nem tesznek semmit. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Bigó úr és Pauli úr. Vannak még, van még néhány percünk, ezt használjuk ki jól. Esetleg valaki hozzá kíván szólni, kérdéseket fel kívánnak-e tenni? Szerentini asszony. Intfeld asszony. Uh, yes, thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. A második előadáshoz kapcsolódnék. Az első ugyanis a korábban tett megjegyzéseimre a kiberbiztonságra vonatkozott, ezzel teljes mértékben egyetértek. Nagyon örülök, hogy Bowden úr felvetette ezt a kérdést, mert ahogy ön is tudja, amikor először beadtam 2007-ben, 5 évvel ezelőtt parlamenti kérést, vagy még korábban Önhöz hasonlóan én is fel vagyok háborodva, hogy senki sem reagált erre. Nem tudom, hogy ugyanezt történne, ha az Egyesült Államokról van szó most, ha ugyanolyan ugyan, a Kín, Kínáról lenne szó? Mivel több cég települ oda, talán nagyobb az érdeklődés ez iránt. Hangsúlyozni szeretném, nem szakmai kérdésről van szó. A felhő kicsit rosszabbá tesz a helyzetet. Jogi kérdés ez alapvetően, mert hogyha csak egyszerűen archívumokról lenne szó, papíron tárult információról, ugyanez volna a probléma egy harmadik ország vonatkozásában, hogy a nem, az Egyesült Államok, amelyek úgy gondolják, hogy az Európában gyűjtött adatok a saját joghatóságukba tartoznak. Panaszkodhatunk mi bármilyen országról, legyen az az Amerika Egyesült Államok, Kína vagy Oroszország, bárki. A legnagyobb probléma mi vagyunk, Európa. Többször, számtalanszor felvetettük ezt az Európai Bizottságnak. 2007-ben már megfogalmaztam kérdéseket ezzel kapcsolatban, sőt, korábban is. Az Európai Bizottság eddig csendben maradt behúnyta a szemét. Talán azért, mert félszegek összeütközni az amerikai, amerikaiakkal, vagy nem tudják, hogy hogyan fogjanak hozzá. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy majd az új rendelet hatályba lépésével megoldódik a probléma. Nem, nem fogja ez megoldani a gondot. A valódi probléma az, hogy az Európai Bizottság és az európai kormányok nem állnak ki az európai állampolgárok érdekeiért. Felvetettük ezt a holland kormányjal, és gondolom más országokban is ö, megfogalmazódott ez a kérdés a, a Patriot Act-tel kapcsolatban, tehát a hazafiakra vonatkozó törvényre vonatkozóan. Ö, mert ugye a holland ö, útlevelekben holland állampolgárok ö, új lenyomatai vannak. Úristen, ez olyan, mint a gázlámpákat gyújtogatnának ezekhez hozzáférhetnek az amerikai hatóságok, korlátlanul. Most létrehoznak egy olyan rendszert, amelyben orvosi adatokat tárolnak. Egy olyan cég kezeli majd ezeket, hogy meglep, amely meglepően vagy meg nem lepő módon szintén jelen van amerikai területen. Úgyhogy szintén vonatkozik rá ez a Patriot Act. Nagyon örülök, hogy a jelentésük ekkora publicitást kapott, mert remélem, hogy valaki majd végre komolyan veszi ezt az Európai Bizottságnál, és, és, és fellép, mert kénytelenek, most már nem hallgathatnak, és nagyon örülök, hogy, hogy ennyi anyagot gyűjtöttek össze, és kényszerítik őket valamilyen reagálásra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Argentini asszony. Thank you, Chair. Nem halljuk az elnök urat. A felhő alapú technikára majd visszatérek, és hogy hogyan tovább. Már korábban is említette, hogy az adatvédelmi irányelv nem tölti be a feladatát, hogy védje az, adag, az adatainkat pontosítani egy kicsit? Hamarosan jön a, a határidő a módosító indítványok beadására. Mérő asszony parancsolja. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Én is, mint ahogy a kollégáim, nagyon meg vagyok lepődve a magyaraz, magyarázatért, amit kaptunk, mert mindig arról hallottunk, hogy a felhő alapú számítástechnika valami eh, legenda, valami, senki nem tudja, hogy hol vannak ezek a szerverek, hogy hogyan működik, de a dolog elég egyszerű az alapján, amit ma délután hallottunk. Itt Európában nem volt érdeklődés, hogy elmélyítsük az érdek, a, a, ezt a kérdést. Mi itt hallgattuk a, a kiberbűnözésről, ugyanakkor nem beszélünk az állampolgárok, a polgárok jogairól, ugyanis a polgárok adják az adatokat, nyújtják az adatokat, és jóváhagyás nélkül. A, nem csak a bűnözés problémájáról van szó, amelyik visszaélhet ezekkel a technológiákkal, de valami sokkal mélyebbről beszélünk most. És itt ez a szakbizottság ezt elfelejti. Itt van egy, egy csomag az adatvédelemről, amelyikben nincs szó a felhő alapú számítástechnika. Vannak különböző törvények, amelyek kész, kész, amelyeket most készítünk elő, és szó nincs sehol a felhő alapú számítástechnikáról. Azt se tudjuk, hogy hol vannak ezek. Lehet, hogy ezek fizikailag, ezek a szerverek az Egyesült Államokban vannak, de elő vagy utóbb foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Hogyha nemzetközi jogi kérdésről van szó, akkor a szakbizottságnak foglalkozni kell ezzel, vagy a kétoldalú szerződésekkel beszélni kell erről a törvénycsomagban, beszélni kell a felhő alapú számítástechnikáról, meg kellene nézni, hogy melyek azok a legsürgősebb lépések, amelyeket tenni kell a felhő alapú számítástechnikánál, olyan, arról beszélünk, hogy adatfelelős, adat ombudsman, személyvédelmi ombudsmanról, ugyanakkor ez teljesen fölösleges, amikor harmadik országra kivisszük ezeket az adathalmazokat, ahol semmilyen ellenőrzésünk nem lesz az adatok fölött. Nagyon fontos, hogy megfelelő lépéseket tegyünk, és ez úgy vélem, hogy nagyon sürgős, és ezért nagyon megköszönöm az információkat, amiket kaptunk. Answers to the questions that have been made, if I not see... A válaszokkal kapcsolatban megadnám a szót a szakértőinknek, mert úgy látom, hogy mások nem akarnak kérdéseket feltenni. Baudi úr lenne akkor az első. Köszönöm szépen a kérdéseket. Sophie Intveltnek szeretnék gratulálni, aki ezen a területen dolgozik, mert azt hiszem, hogy ő a legnagyobb szakértője itt a parlamenti képviselők közül ennek a témának. Az egyik téma a Pfizer, ennek semmi köze a Patriot Act-hoz. Itt két különböző kérdésről van szó, mind a kettő igen aggasztó egyébként. Itt igazából a FISA módosítás, vonatkozik a nem ö, amerikai állampolgárokra, tehát ezért fontos számunkra ez a kérdés. Ami a módosításokra vonatkozó határidő. Most a 84. oldalon a következőket írjuk. A jelenlegi derogációk az Európai Unión kívülre vonatkozó öm, adatkivitellel kapcsolatban problémás. Bármiféle adatátvitel a derogációk nem adnak védelmet az adatvédelmi kérdésekben. Egyáltalán nem tetszett a Safe Harbor a legtöbb adatvédelmi hatóságnak, a cloud computing épp úgy, mint a FISA, csak az elmúlt években kerültek felszínre, és tulajdonképpen itt az utóbbi időben a FISA és a felhő alapú számítástechnika kapcsolata az, amely a leginkább aggasztó. Nagyon fontos az, hogy lássuk ennek a helyzetnek a pontos képét. Egészen elképesztő az, hogy mennyire kevés az az, az, az európai kutató, aki ismeri ezt a területet. Úgy tűnik, hogy nem ö, készültek sem az Egyesült Államokban, sem máshol ö, párhuzamos tanulmányok, Úgyhogy egyáltalán már az is egy nagy szerencse, hogy egyáltalán a mai napon az önök figyelmébe tudjuk ajánlani ezt a kérdést. A harmadik ajánlásunk az az, hogy az európai állampolgárok figyelmét fel kellene hívni arra, hogy ha olyan felhő alapú számítástechnikai központokban tárolják adataikat, amelyek, amelyikben nincsen ö, garancia arra, hogy Európában legyenek, hát akkor bizony ne csodálkozzanak, hogyha adataik ö, nem arra hivatott kezekbe kerülnek. a Holsteini német központ szintén azt ajánlotta, hogy az európai állampolgárokat figyelmeztessük, hívjuk fel figyelmüket erre a problémára. Aztán egy másik ajánlás. Ahogyan Sophie Intveld is említette, nincsenek jogi vagy technikai garanciák bárhol ö, titokban az AT&T esethez hasonlóan megtörténhetnek ilyen esetek, tulajdonképpen bármikor világosan kiderülhet, illetve bármikor ezek az adatok az Egyesült Államokban a hatóságok kezébe kerülhetnek. Tehát csak akkor lehetünk biztosak az adataink tárolásában, hogyha azt egyértelműen európai területen, vagy európai hatáskör alá tartozó területen tárolják. És ugye azt az ajánlást is megfogalmaztuk, hogy 50%-a az uniós adatoknak ezekbe a felhőkbe legyen. Ez saját ajánlásunk, EU-s ajánlás, de ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy az Európai Bizottságban erre senkinek nem, minden senkinek nem tűnt fel, és az adatvédelmi hivatalokban sem. Bigó úré a szó. Államközi kapcsolatokról beszélünk, erről szeretnék szólni. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy nincs választásuk az állampolgároknak, ha cégük úgy dönt, hogy felhő alapú számítástechnikát alkalmaz. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy az egyén kaphat figyelmeztetést erről, de a cég, amely valamilyen profit indítatású döntés miatt, vagy jobb kezelés miatt így dönt. Nem. Ez nagyon-nagyon fontos a cégek szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem halljuk az elnök urat. Hát ez egyértelmű volt. És hogyha további kérdések nincsenek, akkor nézzük a következő napi rendi pontunkat ez is ehhez a csomaghoz kapcsolódik, a kiberbiztonsághoz, kiberbűnözéshez. Következik tehát a 14. pont. A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában. Judith Sargentini az előadója a témának, de először szeretnék a két előadónknak köszönetet mondani, Bigo professzor, Bowden úr, nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Szargentini asszony, önné a szó. Kérem, mondja el eh, a vélemény tervezetet, az eszmecserét vezesse be fél óra. Gondolom, nem akarja, hogy kitöltsem a következő fél alatt. Nem, nem, nem. Csak emlékeztető mondom, hogy van még további napirendi pontunk, úgyhogy ezért próbálok mindig időkeretet megjelölni. Öné a szó, parancsolja. Köszönöm, elnök úr, a szót. Először úgy éreztem, hogy sikerült megfognom. Mindenesetre köszönet a főigazgatóságnak, köszönet, hogy az első eszmecserén részt vesznek itt a felhő alapú számítástechnikáról. Először azzal kezdeném, hogy nem olyan régen az Amazon Europe látogatott meg, elmondták, hogy mit csinálnak, és azt gondoltam, hogy könyveket, DVD-ket árulnak. Azonban kiderült, hogy tényleg árulnak könyveket és DVD-ket, de ugyanakkor teret is ö, bérelnek a felhőben gyakorlatilag ez teszi ki üzleti tevékenységük nagy részét. Azt mondtam nekik, hogy garantálják nekem, hogy ha én bérlek egy részt ebből, mert akkor még elég naív voltam, akkor biztonságban leszek, mert azt gondoltam, hogy a felhő itt Európa felett lebeg. Persze, nyugodjon meg, a felhő itt van fölöttünk, minden oké okay a dazataival. Csak amikor elmentem, akkor döbbentem rá, hogy hát ez nem sokat segít rajtam, mert amerikai a cég. Nos, ami a véleményemet illeti, a 50-es szabályhoz tartjuk magunkat, és az itre is, és persze foglalkozunk el az adatvédelmi és a bűnözési résszel is. Nekem kell megtalálnom a határokat a felhő alapú számítástechnikában, mert ez a jövő, és szeretném hinni, hogy amikor a bizottság azt mondja, hogy Két és fél millió új munkahelyet teremtünk 2020-ig, és ez 160 milliárdot fog uh, hozni uh, a GDP-nkbe. Ah, nagyon szép lenne ez, nagyon tetszik, de ha nem megfelelő szabályok alapján tesszük ezt, uh, amely létrehozza az európai felhőt, nem hiszem, hogy sikerül ez. Uh, nos, ami a win-win helyzetet illeti, védenünk kell a bűnözők, a harmadik országok, a saját kormányainkkal szemben ö, az állampolgárokat, nem tudom, létrehozhatunk-e így ö, európai felhőt. Aden úr elmondta már, hogy talán az ember az e-mailjeire gondol, vagy hogy update-elte az iPhone-ját, az iPad-jét, lehet, hogy valakinek a fotók jutnak eszébe. Én a bank ügyleteimre gondolok. Minden nagy bank most használja a felhőt. Hogy? A biztosított cég is, amely lehetővé teszi, hogy megváltoztassa az ember a címét, és online közöljön információt. Hol tárolják? Vagy az egészségügyi adatok. Intfelt hogy említette. Nem szeretném, hogyha valaki ezt nézegetné. És nem szeretném, hogyha egy harmadik országból hozzáférhetnének az adataimhoz. A felhő alapú számítás technika amerikai vagy indiai központú tevékenység semmiképpen nem európai, és nem is lesz az, ha hagyjuk, hogy cégeink különböző olyan felhőket használjanak fel, amelyek más jogigazgatáshoz tartoznak a PNR adatokkal és az egyéb okoknál fogja, tudjuk, hogy mennek az adatok Amerikába. Tetszik, nem tetszik, tudjuk. Ami a felhő alapú technikát illeti, nem tudjuk. Tulajdonképpen tudjuk, csak nem tudatosul bennünk. Nos, hogy a bűnözőkkel, a külföldi kormányokkal és a saját kormányainkkal szemben megvédjük Három dolgot kell szem előtt tartani. A hardware, a szoftver és a harmadik, és itt vagyunk mi fontosak, a jogszabályok terén. És azt hiszem, hogy a bizottság csak akkor tehet bármit, hogyha mi jogokat alkotunk, jobb szabályokat alkotunk, és hogyha az európai cégek egyeteműen európai jogi környezetben tevékenykednek. Úgyhogy kérem, talán majd a Strasburgi héten folytassuk le márciusban az első eszmecserét, és ha már is vannak elképzeléseik, gondolataik, akkor osszák meg azt velünk. Talán lesz egy vélemény tervezett, tervezett, tervezetünk, amiről majd vitatkozhatunk már márciusban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Argentini asszony, megnyitom a vitát kíván-e valaki valamit felvetni, kérdést megfogalmazni. Parancsoljon, Piente Filidis úr! Well, I want to thank, uh... Meg szerettem volna köszönni Juditnak uh, a megközelítését. Teljes mértékben támogatom ezt a megközelítést. Úgy gondolom, hogy a felhő nagyon sok ö, pozitívumot ö, hordoz magában, főként a vállalkozások számára, de ö, sok benne a kockázat is. Már elhangzottak ezzel kapcsolatban kérdések. Vissza, elszámoltathatóság, adatáthatóság, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, sőt, a LIBE szempontjából alapvetően azokon kell dolgoznunk, hogy a technológiai fejlesztések ne kurbítsák meg a jogokat kurtítsák meg a jogokat. És ezért gondolom fontosnak azt, hogy az erős adatvédelmet tekintsük nagyon fontosnak, és a visz, az elszámoltathatóságot, és általában kiegyensúlyozott megoldásokra van szükség az előnyök és a hátrányok között. Úgyhogy köszönöm szépen a munkát. We thank you. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság vagy a tanács esetleg hozzá kíván szólalni? Szólni? Jelentéstevőnk témájához? Bizottság, igen? Igen, a bizottság következik. Köszönöm szépen. A cloud technológiával foglalkozom a DigiConnect-ben, és szeretnék a jelentéstevőnek segítségemet felajánlani technikai értelemben a vélemény elkészítésében. Nagyon örülök annak, hogy a LIBE számára fontos ez a téma, szerintünk is ez egy nagyon fontos dosszié, és úgy gondoljuk, hogy a Digi Justice-ban szintén minden bizonyal segítenek majd a kollégák. Itt van a Digi Justice-ból a kollégánk, aki szintén minden bizonyal segítőkész lesz majd. A cloud kihívásai között az szerepel, hogy ugye az adatok nem találhatók már teljes mértékben a saját felügyeletünk alatt, hanem közvetlen ellenőrzésünket az internet másik végén található kompjúterre ruházzuk át. Tehát ezzel tulajdonképpen elveszthetjük ellenőrzésünket az adatok felett, másodszorban pedig hatalmas teljesítménybeli javulásokat tapasztalhatunk a számítógépünk működésében. Tehát ez a másik oldala az éremnek. Ez egy olyan eset, hogy fontos megvédeni magunkat, hogy megkapjuk azokat az előnyöket, anélkül, hogy túlságosan kockázatos vizekre eveznénk. Vannak olyan technikák, a DG Connect támogatja ezeket a kutatásokat, amelyek bizonyos problémákat visszaszorítanak. Például az adatokat fel lehet osztani kisebb részekre, tehát egy-egy információt nem tud egy adat nyilvántartó központ megkapni, mert az adatokat magukat olyan módon osztják fel. Aztán itt van a kódolt módszerekkel is, vagy ezeket is lehet alkalmazni. És aztán biztonságos helyre hozzák őket vissza, annak érdekében, hogy az adatfeldolgozást megtegyék. Tehát itt új technikákra is szükség van, és ezeket, ezeknek a kutatását mi támogatjuk. Nagyon fontos az is, ahogyan a hatóságok hozzáférhetnek vagy sem erre Szerintem a prezentációban azért nem teljes mértékben a valóságot hallhattuk, ami az esernyő öm, egyezményt illeti. Ez most még egy folyamatban lévő kérdés, és a bizottság az nemzetközi adat átvitele kapcsolatos aggályokra is megpróbál megoldást találni. Úgyhogy nagyon örülnék annak, hogyha jelentéstevővel tudnánk eszmét cserélni, hogy hogyan is működnek ezek a rendszerek, mert bizony a mai délután hallhatott ö, ö, prezentációk során nem minden esetben volt az információ teljes körű. Nagyon sok kérdés, amelyel foglalkoznánk ezen a területen, szerződéses területre tartoznak. Ezek nagyon fontosak számunkra, mert így tudjuk magunkat megvédeni, akár felhasználóként, akár hogyha ezen a területen dolgozunk. A Digi Connect és a Digi Justice közösen próbálják azt meghatározni, hogy milyen fajta szerződések is léthetne, léphetnek életbe akkor, hogyha ilyen cloud vagy felhő szolgáltatást kíván valaki ö, igénybe venni. Átláthatóságra van szükség, és remélem, hogy a LIBE támogatni fog bennünket ebben. Nem tudom, hogy esetleg a Digi Justice-ból a kollégám akar-e valamit ezzel kapcsolatban mondani, vagy sem. ugyanis nagyon nagy támogatást is kaphat az a személy, aki felhasználója kíván lenni az ilyen felhő technológiának. Úgyhogy azt hiszem, hogy a releváns anyagok benne vannak a kommunikációban, és akár a LIBE más érdeklődőinek is szívesen szolgálunk felvilágosításokkal. Elnök, köszönöm szépen. Esetleg az ír elnökség hozzá kíván szólni? Amennyiben nem, úgy tűnik nem érdekli őket ez a téma. Ott látom Baudner urat, aki talán hozzá kíván szólni. Igen? Kérem, hogy röviden, és aztán visszatérünk a jelentéstevőhöz. Kérem, hogy kommentálja az elhangzottakat. Köszönöm, hogy röviden, röviden reflektálhatok a bizottságnak. Három dolgot szeretnék felvetni. Először is a sharding csak az adattárolásra vonatkozik, nem védi a felhő alapú számítástechnikát. A másik dolog a titkosított adatok feldolgozása. Jelenlegileg legalább egy milliárdszor lassúbbak. Úgyhogy egyelőre nincsen használható módszer, amit felhasználhatnánk harmadszor. Ami a nem hivatalos dokumentumot illeti az USA és az EU közötti tárgyalásokról, nem tudok semmiféle nyilvánosságra hozott információról, hogy hogy állnak a tárgyalások. Nyilván örülnék, hogyha ezt ösztönzésképpen értékelhetnénk. Köszönöm szépen, Argentini asszony, visszaadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Természetesen szívesen tárgyalok a bizottsággal, köszönöm a segítséget, amit felajánlottak. Azonban volna még egy megjegyzésem a dekódolásról, kódolásról. Ez segíthetne a kiber bűnözés vonatkozásában, de nem a harmadik országok viszonylatában. Biztos vagyok benne, hogy egy lépéssel előttünk járnak, úgyhogy ez ugyan megoldás, de a felvetéssel kapcsolatban nem. Ami az általános adatvédelmi megállapodást illeti az EU és a, az USA között, amiről most folyik a tárgyalás, nyilván nem tudhatjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, mert még nincs, és elég hosszú ideig el is fog tartani, amire megszületik. És tudjuk, hogy a PNR, TFTF vonatkozásában, vagy az akta vonatkozásában nem akar valószínűleg általános megállapodást kötni velünk az állampolgárok biztonságáról, védelméről fontos politikai oka van annak, hogy nincs még ilyen adatvédelmi megállapodás az USA-val. Nos, azzal kezdtem, hogy mi a win-win helyzet. Még mindig meg vagyok győződve arról, hogy hogyha nem húzzuk meg a megfelelő határokat, akkor még mindig olcsóbb lesz akár kormá, egy kormánynak, akár egy cégnek a alapú számítás technikát egy alacsony jövedelmű országban intézni. Úgyhogy nem csak egy lépés választ el minket a megoldástól, hanem jó sok. Talán nem a Libében fogjuk ezt megvitatni, de a továbbiakban is úgy gondolom, hogy itt segíthetünk a gazdaságnak, hogyha zárt keretek között megfelelő jogszabályok segítségével végeznénk a számítás alapú, a felhő alapú számítástechnikát itt. Köszönöm szépen, köszönöm a véleményt. Úgy érzem, hogy elég jó volt ez a vita, elég viharos időket élünk meg a felhő alapú számítástechnika terén, de biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk majd tudni térni ezekre a kérdésekre, mégpedig a közeljövőben. Még mindig bizonyos eljárással kapcsolatos kérdésekről kell dönteni a bizottság között, itt ebben a házban, egyes szakbizottságok vonatkozásában a felhő alapú számítástechnika vonatkozásában, meg kell határoznunk majd akkor a határidőket a módosító indítványokra. Köszönjük a részvételt, köszönjük a meghívottaknak az igen élvezetes előadásokat, és mivel nem látom a következő téma előadóját, amelynek 5 perc múlva kellene napirendre kerülnie, de de, látom, már érkezik is az előadónk, Pont időben érkezett, köszönöm szépen. Ugyanis félórás vitát tartunk, ez az utolsó napi rendi pontunk, mert holnap kilenckor folytatjuk az ülést, az euró és más valuták hamisítás elleni büntetőjog általi védelme. Az euró nem csak a monetár unió egységes valutája az EU-ban, hanem nagyon fontos nemzetközi valuta is világszerte. Ez pedig azt jelenti, hogy a szervezett bűnöző csoportokkal kell foglalkoznunk, amelyek az Európai Unióban pénzhamisítással foglalkoznak, ahhoz, hogy átfogóan védhessük az eurót, a közös valuta ellen elkövetett bűncselekményekkel szemben. A bizottság február 5-én hozta nyilvánosságra ö, irányelv javaslatát az euróvédelmének témájában, mégpedig ö, büntető jogi szinten. El vagyunk kötelezve az euróvédelme mellett, és McIntyre asszony pont erről fog beszámolni, de először ö, a, az igazságügyi főigazgatóság képviseletében Natsen asszony fog először szólni. Parancsoljon öné a szó. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Mike, the mic, Mrs. Nutson. Yes, please. Kérem, kapcsolja be a mikrofont, asszonyom. Now, I think we're there now. Yes, it works. Most már működik, ugye? Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nagyon örül a bizottság, hogy már most tájékoztathatja önöket a vadonat új javaslatról, amit valóban február 5-én fogadott el a bizottság Reding asszony szponzorálásával. Szemeta és rend biztosok ugyanakkor hagyták jóvá. Reding alelnök asszony a csúcson március elején számol majd be róla, úgyhogy tényleg időben tudunk beszélni erről. Ahogy ön is rámutatott erre, az euró és más valuták hamisítása tényleg nagy probléma az EU szerte. Először is nagyon fontos, hogy továbbra is fenntartsuk a bizalmat a bankjegyek és a pénzérmék autentikus voltában egyrészt az állampolgárok, másrészt az intézmények részéről magas szintű bizalom kell, hogy övezze az eurót. Kétségtelen, hogy azok, akik például hamis bankjegyeket kapnak, egyáltalán nem kapnak visszatérítést. Úgyhogy nyilván közvetlenül érinti ez az egyéneket és az üzleti vállalkozásokat is. Ahogy az elnök úr helyesen rámutatott erre, jelentős itt a szervezet bűnözés részvétele a pénzhamisításban. Nem azért, mert könnyű hamisítani az eurót, hanem inkább azért, mert igen, kifinomult technológiákat alkalmaznak a szervezet bűnöző csoportok az euró biztonsági jelei nagyon jó minőségűek. Azonban a sikernek a másik arculata az, hogy sajnos célpontja a szervezett bűnöző csoportok tevékenységének. Ahogy önök is tudják, az euró a második legjelentősebb nemzetközi valuta, körű alkalmazással nemzetközi tranzakciókban. Mióta 2002-ben bevezettük az eurót, jelentős mennyiségben hamisították. Az AU számára okozott kár körülbelül 500 millió euróra becsült, ez persze nem fedi azokat a hamis bankjegyeket, amelyeket nem találtak meg. 2012-ben 531 ezer ö, hamis bankjegyet vontak be forgalomból. És mivel igen kifinomult technológiákat alkalmaznak a bandák, egyre nehezebb ö, azonosítani ezeket a ö, hamis bankjegyeket. Az Európol, ahogy említettem, mivel növekvő tendenciát mutat ez a bűncselekmény, ö, úgy tapasztalja, hogy a jövőben ez így is marad, vannak olyan nyomdák, amelyeket itt megtalálnak és szétszedetnek a rendőrök. 17 tagállam használja, 320 millió ember, úgyhogy nagyon jó célpont, ezért kell a hiányosságokat pótolnunk a jogszabályokban. Egységes EU érdek tehát mindez, ezért az euró megérdemli, hogy magas szintű védelmet élvezzen. Nos, azért beszélünk ennyit az euróról, mert nagyon nagy a jelentősége, de el kell mondanom azt is, hogy az új javaslat más valóták védelmére is kiterjed majd az eu belül. Fontos rámutatni arra, hogy a javaslat nem csak az euróra, hanem más valutákra is ö, kiterjed az 1929-es non-diszkriminatív egyezménynek köszönhetően. Tehát minden euró és e- egyéb Európában használt valuta azonos szintű védelmet élvez. A 83-as cikk fizetőeszközre utal, nem pedig valutára. Tehát a védelem szintje mind az eurót, mind az Európában használatos más valutákat érinti. Nincs kérdés opt-inről vagy opt-outról. Nos, ami a jelenlegi jogi kereteket illeti, érdemes talán rámutatni arra, hogy már is van ö, egy csomó intézkedésünk, legyenek azok közigazgatásiak vagy kereskedelmiek. Nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, csak azt említeném meg, hogy ami a büntetőjog intézkedéseket illeti, van a Genfi Egyezmény a büntetésekről, már sikerült bizonyos ö, szintet elérnünk a, a ö, bank, bankjegyhamisítás ellen. 2000-ben is született egy jogszabály, amely definiálja a büntetőjogi szankciókat is. Tehát ez már 13 éves, az euró megérkezése előtt született, egyes intézkedései már nem ö, megfelelőek, nem eléggé elrettentőek a szabályok, és nyilvánvalóan nem értük el azt a célt, amit szerettünk volna, vagy reméltünk. az 500 milliós kár elkerülését. Nem volt olyan hatása, mint a remélhetőleg a potenciálisan ö, létrehozandó jövőbeli meg. Nyilván azért is talán, mert a tagállamok másképp és másképp hajtották végre. Nos, ami az irányelvet illeti, a különböző hézagokat hivatott betölteni. Azért rá szeretnék mutatni arra, hogy a jelenlegi javaslat azért nem radikális szakítás a korábbial, a hézagokat kívánja betölteni a szabályozás terén, de összességében a régi kereteken alapul a kerethatározaton. Bizonyos területeket megvilágít, és való igaz, további részleteket ö, ö, közöl más területekre. A régi definíciókat meghagyja, és minimális szabályokat határoz meg a szankciók vonatkozásában. A javaslat azon intézkedéseket és eszközöket célozza meg, amelyek különböző konzultációs folyamatokból kiviláglottak, nevezetesen amelyek segítségével védeni kell az eurót konzultáltunk a tagállamokkal, szakértői csoportokkal, érintettekkel, de természetesen az LKB-val is, ahol is ö, sikerült ö, olyan intézkedéseket megfogalmaznunk, amelyek segítségével összeállt a javaslat. Hatékonyabb felderítő eszközöket kell adnunk a bűnöldöző szervek kezébe, mert sajnos mindig a bűnözők nyomdokában kullogtak eddig. Ezen kívül meg kell mindent tennünk annak érdekében, hogy a hamis bankjegyeket ö, elkobozhassák, hiszen ez a bankok érdeke is, akiknek jó bankjegyekre van szükségük. Aztán itt vannak az olafos kollégák. Ez az ő feladatuk. Ez az új javaslatok harmadik csoportja, ez a szankciókra vonatkozik, ezt hatékonyabbá kívánjuk tenni annak érdekében, hogy eléggé elrettentést biztosítsanak, maximális büntetéset szeretnénk kiszabni mind az előállítók, mind a forgalmazók számára. Ezen kívül bevezetjük a minimális szankciókat, ami a maximális szankciókat illeti. Érdemes talán megemlíteni, hogy a minimális, maximális ö, szankciók benne vannak már a ö, keret ö, határozatban, ö, tehát a nyolc év minimum eléggé magas, mindig is az volt. Azt tükrözi, hogy ö, súlyos bűncselekménynek tekintjük a bankjegyhamisítást, és szigorúan büntetjük. Tulajdonképpen ezt a szankciót a forgalmazásra is kiterjesztjük. Korábban ez nem így volt, nem voltak konkrét büntetőjogi szankciók, amelyeket megállapítottunk volna minimális vagy maximális szinten 8 évben. Az előállításra sor kerülhet az EU-n belül vagy kívül, de a forgalmazási csatornák esetében nagyon nehéz a bűnözők számára biztosítani a hamis bankjegyek mozgását az EU-n belül. A forgalmazás megcélzásával részben sikerül az elrettentést elérni. Tehát a hamis bankjegyek forgalmazása bűncselekmény, ami szintén bekerül majd a szankcióra vonatkozó szakpolitikákba. Harmadik országokban is felfedeztek nyomdákat, úgyhogy így hatékonyan próbálkozhatunk a forgalmazási csatornák azonosításával, amikor belépnek az EU területére ezek a bankjegyek. Az Európai Központi Bank és más érintettek is úgy gondolják, hogy tényleg így hatékonyan lehet felvenni a harcot a, az teljes tevékenységi sorra. Ezen kívül minimális büntetést is bevezetünk, 6 hónapos szabadságvesztést, a ö, hamis bankjegyek előállításáért és forgalmazásáért. Persze vannak ö, bizonyos ö, védelmi és biztosíték rendszerek is. Az elképzelés az, hogy nagyobb lehetőséget biztosítsunk a tevékenységtől való megszabadulásra. Min, minimum szinteket is bevezettünk a szankciók terén, mert úgy tűnik, hogy a maximum ö, szankciók nem voltak elegendőek. Jobban le lehet beszélni valakit, vagy elrettenteni ettől a tevékenységtől, hogyha az ember tudja, hogy nem csak pénzbüntetés jár érte, hanem ö, szabadságvesztés. A minimális szankciók a legkomolyabb bűncselekmények esetére vonatkoznak az előállításra és a forgalmazásra, és azon esetekben, amikor bizonyos mennyiségről beszélünk, pénzmennyiségről. Ami a minimális szankciókat illeti, a tagállamokban pillanatnyilag nullától 10 évig terjed mindez. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a bűnözők oda mennek, ahol nincsenek büntetések, vagy a legalacsonyabbak. Ahhoz, hogy hatékony és elrettentő legyen a büntetés, arányosnak kell lennie a bűncselekményhez. Ezért egy fokozatos rendszert vezetünk be, amelyel differenciálunk különböző küszöbértékekkel, tehát a, a 5000 alatti érték esetén a tagállamok például pénzbüntetést is bevezethetnek, nem föltétlenül szabadságvesztéssel kell sújtani az érintettet. Ez figyelembe veszi azt, hogy ennek a cselekménynek talán nincs olyan bűncselekmény jellege. Aztán az 5 és 10 ezer euró közötti ö, kategóriában a tagállamok bizonyos szabadságvesztéssel kell, hogy sújtsák, a cselekményt, mondjuk hat hónapnál kevesebbel nem. Aztán a súlyos bűncselekményi kategóriába a több mint 10 ezer euróra vonatkozó banki hamisítás vonatkozik, Tehát ebben az esetben eléggé komoly a bűncselekmény, és minimális büntetéssel kell, hogy sújtsa ezt a tagállam. De ugyanakkor fontos annak hangsúlyozása is, hogy a nemzeti törvények elveit alkalmazzuk a jogalkalmazásban és a büntetések végrehajtásában és a továbbiakban is. A bírók belátására bízzuk a minimális-maximális szintek alkalmazását, és ők dönthetnek a hat hónapnál kevesebb szabadságvesztésről is, hogyha enyhítő körülmények lépnek fel. Például az első alkalommal követett cselekmény esetén, vagy ha kiskorúról van szó. Aztán a végrehajtás során nyilván alternatív megoldás is elképzelhető, a bírók hamarabb szabadlábra helyezésre gondolhatnak, vagy más intézkedéseket fogalmatosíthatnak. Úgy, hogy ez az arányosság. Elnökük félbeszakítja hozzászólót. Kérem, ö, ö, most már ö, legyen szíves, ö, foglalja össze, mert Olaf, az Olafot is és az előadót is meg kell hallgatnunk. Elnézést kérek, teljesen igaza van, nagyon hosszan beszélek. Tehát csak azt akartam mondani, hogy úgy gondoljuk, hogy ez az eléggé kiegyensúlyozott javaslatot teremtett, mind a nyomozás, mind az elkobzás számára, és kollégám az Olaf részéről fogja folytatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bizottság részéről, és most még az Olaf következik. Margaret Hauptmann következik. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a kolléganőmnek is, amiért a bevezetést ilyen hosszasan megtette szerettem volna bemutatkozni. Policy Director vagyok az Olafnál, és ezzel a fontos javaslattal is én foglalkozom. A Digi Justice, illetve az Olaf közösen foglalkozik ezzel a javaslattal. Ahogyan kolléganőm is elmondta, két kérdésre szeretnék én is kitérni. A 9-es cikkre, amely a nyomozási eszközökre vonatkozik, a második pont pedig a 10-es cikk, amely pedig a lefoglalt, az elkobzásokra és a lefoglalásokra vonatkozik. Ugyanis ezek még 2001-re visszavezethetőek jogi értelemben. Ez a két kérdéskör a jelentésben is benne van, ahogyan azt kérték az érintett felek, tagállamok, az ICP, e az Europol, és így tovább. Annak érdekében, hogy próbáljuk meg kiküszöbölni azokat a gyengeségeket, amelyek a jelenlegi jogi szabályozásban szerepelnek. Aztán bevontuk a konzultációba az európai pénzhamisítási szakértőket is, és így tovább. A konzultációk során kiderült, hogy egyre nagyobb szükség van az együttműködésre az illetékes nemzeti hatóságok között. Olaszországban például nem léteznek még olyan ö, nyomozási eszközök, amelyek a ö, például a fedett ügynökök bevezetése, vagy, vagy ilyesmi, tehát ami egyébként a szervezet bűnözői csoportok felderítésénél alkalmazott módszer. Ez pedig nem segíti a határon átnyúló együttműködést, mert hogyha az egyik tagállamban megkezdődött egyfajta nyomozás, de aztán nem lehet folytatni ugyanezt a fajta nyomozási módszert egy másik tagállamba, ahol mondjuk a pénzhamisítás effektíven megvalósult. Tehát a problémára a megoldás mindenképpen az lehet, hogy egy 9-es cikket vezessünk be a jogszabályba, tehát hogy az összes tagállamban ugyanazokat a nyomozási eszközöket kell biztosítani. Ez egyébként nem új az önök számára, hiszen nagyon hasonló sőt, ezzel azonos intézkedések vannak például az emberkereskedelemre vonatkozó irányelvben. Most a második pontra szeretnék kitérni. A másik kiskapu az az volt eddig, hogy egyelőre európai szinten nincsen kötelező érvénye, csak egyfajta lehetőséget biztosít arra, hogy a lefoglalt, itt most csak az euró hamisításáról beszélünk, tehát nem biztosít arra lehetőséget, hogy további ö, vizsgálatokat lehessen ö, végezni azokon a lefoglalt ö, ö, hamisított bankjegyeken, amelyeket egyébként lehet, hogy továbbra is máshol nyomtatnak. Pedig ez egy fontos téma, ugyanis ezeknek a lefoglalt bankjegyeknek az átadása rendkívül fontos lehetne, sokszor évek telnek el, mire ö, ki lehet képezni az illetékes személyzetet arra, hogy pontosan mi is okozta a problémát. Tehát igazából itt a lehetőség helyett kötelező érvényel kell bevezetni azt a szintézkedést, hogy a bankjegyek, a NAX és a apró pénzek esetében is meg lehessen vizsgálni a, azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket hamisították, illetve munkat a hamisított bankieket is. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ez egy rendkívül fontos javaslat az euró hamisításának megakadályozása vagy visszaszorítása szempontjából. Most nem akarok részletekbe biz, bocsátkozni, de úgy gondoljuk, hogy <clears throat> ez most egy jókor jött javaslat, hiszen modernizálja a jelenlegi jogszabályi keretet, és a meglévő problémákat kiküszöböli. Az OLAF számít a jelentéstevőnek a támogatására, reméljük, hogy segítenek bennünket majd abban, hogy egy erős eszközt, jogi eszközt tudjunk elfogadni, amelyel hatékonyan lehet majd visszaszorítani az euró hamisítását. Elnök, köszönöm szépen, és most McIntyre asszonyi a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönet mind a bizottságnak, mind az Olafnak a a beszámolójukért. Úgy gondolom, hogy mindannyian üdvözöljük azokat az intézkedések, amelyek foglalkoznak a valuta hamisítás kérdésével, és azt hiszem, hogy enélkül ellenkező hatást élnénk el minden egyes EU gazdaságra, függetlenül attól, hogy egy olyan ország, mint például az Egyesült Királyság saját valutával rendelkezik, hiszen minden egyes európai országot érint az euró hamisításának kérdése. Annak is nagyon örülök egyébként, hogy ez az intézkedés az eurót és egyéb valutákat is védi, tehát elismerjük általánosságban, hogy minden valutát védeni kell. Annak is örülök, és hiszem, hogy teljesen helyes dolog a kerethatározat aktualizálása, hiszen az idő halad, ahogy ezt a bizottság is elmondta, euró még nem is létezett, amikor az első szabályok megszülettek, és az első rendelet, és mindenképpen várom, hogy együttműködhessek az árnyék előadókkal, hogy hasznos jelentés szülessen. Azért egy-két dolgot ma, már most felvetnék. És talán esetleg a bizottság visszatérhetne ezekre a kérdésekre. Én személy szerint hiszem, hogy a legfontosabb elrettentő eszköz, hogyha felderítjük, hogy mi történik. Legalábbis az én hazámban ez mindenképpen így van. Úgyhogy értem, amikor azt mondja a bizottság, hogy kiváló büntetés volt a kezünkben, a maximális büntetések vonatkozásában, de minimális nem létezett. Mert a maximális büntetéssel el kellett volna érni azt, amit szeretünk volna, most a minimális büntetés bevezetésében gondolkodunk. Szeretném megérteni, hogy minek alapján gondolták ezt. Ez nagyon jó lenne. Aztán a másik terület, bár ez egy aprócska dolog, a 8-as cikk, egy B pontja. Azon töprengtem, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban. Arról van szó, hogy minden egyes tagállam megtesz minden szükséges intézkedést, hogy létrehozza azt a jog ö, ö, jogi keretet, hogy védje saját nemzetének eh, tagjait. Nos, ez most azt jelenti, hogy a saját eh, államon belül, vagy egyes más államokkal való együttműködésben, ezek keretén belül a rendőrséggel képzelik el, vagy ahol ez az egész egyetlen történt. Tehát megvan már az a gyakorlat, hogy ott állítjuk bíróság elé az embereket, ahol elkövettek egy bűncselekményt. Ez azt jelenti, hogy minden egyes országnak felelősnek kell lennie olyan bűncselekményekért, amelyet állampolgárai egy másik országban követnek el. Na most szeretném megérteni, hogy miért van ez így. Vagy segítsenek egy kicsit, hogy a gyakorlatban ez hogyan néz ki. Összességében mindenképpen üdvözlöm azt a tényt, hogy az intézkedéseket az új évszázadnak megfelelően aktualizáljuk, teljes mértékben támogatom, és kész vagyok együttműködni a kollégákkal, hogy jó jelentés készüljön. Köszönöm. Köszönöm a jelentést, köszönöm a véleményének és kérdéseinek taglalását. Egy asszony is szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, működik. Nos, a néppárt nagyon elégedett ezzel izányelv javaslattal, ugyanis ez egy olyan probléma, amelyik határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos, és mi teljesen támogatjuk a bűnözés ilyen formája elleni harcot. Természetesen arról van szó, hogy megvédjük a lakosságot, mert amikor az ember meg ki akarja fizetni a húst a hentesnél, és azt látja, hogy ott egy olyan pénz van, amelyik hamisított, nos, ilyen ebben az esetben a lakos, a lakos, az állam, a polgár, az védtelen az ilyenek, mindenképpen meg kell, hogy találni az eszközöket arra, hogy megvédjük az polgárakat, 150 millió euróról van szó, a bizottság javaslat jó, megpróbálja harmonizálni a jogot az Európai Unión belül, és a Genfi Egyezményre hivatkozik, a többi pénz diszkrimináció ellen lép föl az Európai Unión belül, McIntyre asszony is erre rámutatott, és ez nagyon jól van így, hat hónapos minimumot ír elő annak érdekében, hogy azok, akik a bűnt elkövettek, azok a törvény előtt számoljanak el és feleljenek. Nos, nagyon jó dolog, az az anyag, ez mindenképpen elégedettséggel tölti el mindazokat az ügynökségeket, akik ezzel foglalkoznak, illetve a nemzeti törvényhozókat. Ami a pénzhamítás elleni harcot illeti, bizonyos esetekben csalódást okoztunk, nem mindig a pénzhamisítás elleni harc, hanem nagyon sokszor a pénzhamisítás megelőzése okozott csalódást, nagyon sokszor nem volt megfelelő a harc az a nemzet bizonyos tagállamok területén, ugyanak akkor ami a hamisítás elleni harcot illeti, voltak olyan intézkedések, amelyek nem voltak megfelelők, és ezen a területen nem nagyon haladunk. Én fel is teszem a kérdést, hogy ön elegetett asszonyom azzal, ahogy harcolunk a hamisítás ellen. Köszönöm szépen. Most a legvége előtt még gyorsan visszaadom a szót egy néhány percre, hogy választ tudjanak adni a felvetett kérdésekre a vendégeink. Önöké a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt hiszem, hogy nagyon örülünk annak, hogy azt hallhattuk, hogy a javaslat meghallgató fülekre talál itt a LIBE szakbizottságban, és nagyon várjuk azt is, hogy együtt tudjunk működni a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel ebben a kérdésben. Köszönjük szépen ezt a kedvező ezt a kedvező fogadtatást, és McIntyre asszony is utalt már arra, hogy vannak még olyan kérdések, amelyekről még sokat fogunk beszélni, Hogyha jól értettem, akkor a nyolcas kérdés egyes pontjára érkezett egy kérdés, a B pont, tehát egy B pontra. Nos, hát ezzel kapcsolatban csak annyit tudok egyelőre mondani, hogy ez benne volt eddig is a keret határozatban, és még a Genfi egyezménynek is részét képezi, tehát igazából ez az európai ö, jogba, az Genfi egyezményből került bele egy az egybe. De azért majd erről még részletesebben is beszélhetünk. Köszönöm szépen! Sajnos az elnököt nem lehet hallani, most már igen. Tehát akkor a következő ö, munkálatainkat jövő, vagy holnap kezdjük 9-kor.